Good afternoon, ladies and gentlemen, dear colleagues. Jó napot kívánok, kedves kollégák! Szeretném a mai ülésünket megnyitni. Ismételten több nyelven, mint képviselő a teremben. Hétfő délután van, tudják, hogy sok kollégának nem annyira egyszerű ide utaznia. A korábbi meghallgatásokhoz hasonlóan jelkeznek majd a kollégák időközben. Üdvözlök mindenkit, és két előzetes megjegyzésem lenne. Az első az a nyelvi kiosztással kapcsolatos, ezt, ezt már megtettem. Második a dokumentumok, ezeket már elküldtük, ezek elérhetőek, és a teljes meghallgatást az Európarl weboldalon közvetítjük. Azt kérdezem, hogy van-e megjegyzés a napi rendtervezettel kapcsolatban? Nincs, akkor ezt elfogadottnak tekintjük. Második pont a jegyzőkönyvek, amelyeket elküldtünk mindenkinek. Itt sincsen megjegyzés, akkor ezeket is elfogadtuk. Harmadik napi rendi pont. Nyilvános meghallgatás, pénzmosás és adókerülés milyen megfelelési kérdések és szabályok léteznek itt, hogyan lehet ezek betartását ellenőrizni. Ez az első témánk ma. Két részre bontottuk a mai meghallgatásunkat. Először is az európai hatóságokat fogjuk meghallgatni, és ezért szeretném üdvözölni Giovanni Kessler urat, aki a az Olaf főigazgatója, Simon Riondé, aki az Europol főképviselője, az, és az FIU Net képviselője, és Klaus Meyer Cabri, az Eurojust kollégiumának német tagja, őt is üdvözöljük. Mielőtt még megkezdenénk a munkát, három megjegyzésem van. Ez már a negyedik meghallgatásunk ma. Kezdjük kialakítani a véleményünket, előkészülünk arra, hogy egy első munkadokumentumot megfogalmazzunk. Az újságírók után beszéltünk a nemzetközi standardokról, Ma pedig szeretnénk jobban megérteni azt, hogy milyen szerepet játszanak a különböző felügyeleti hatóságok az Európai Unión belül, amelyek a pénzmosás ellen, illetve a csalással szemben, főként az adócsalással szemben lépnek fel. Ezen kívül szeretnénk ellenőrizni azt, hogy milyen fajta intézkedésekre van szükség ahhoz, hogy a harmadik, negyedik pénzmos irányelv jogszabályait jobban át lehessen ültetni. Különös tekintettel a Panama dokumentumokra. A harmadik fontos pont az az, hogy a saját dokumentumok érdekében gyűjtjük be a tapasztalatokat. Ahogy mondtam, a mai meghallgatás két részre oszlik. Az első részben az EU intézmények képviselői fognak hozzászólni, a második részben pedig a nemzeti perspektívát fogjuk meghallgatni. Három megjegyzésem van még. A Financial Action Task Force-t, az FATF-et is meghívtuk, ez egy kormányközi intézmény, az Európai Bizottság is tagja ennek, és ez foglalkozik a pénzmosás elleni harccal, illetve a terrorizmus finanszírozásával. Ez idáig senki sem volt hajlandó arra tőlük, hogy eljön hozzánk a meghallgatásukra. Ezért az FATF elnökének a múlt héten egy levelet küldtem, hogy a következő meghallgatásaink egyikére valakit küldjön. Ez már csak azért is fontos, mert sok javaslatban az Európai Bizottság a Financial Action Task Force munkájára hivatkozik. Ezen kívül a svéd fegyelati hatóságot, a finanszínspekciót is meghívtuk, hogy vegyenek, hogy vegyenek részt a meghallgatásunkon. Arról tájékoztató bennünket, hogy a svéd felületi szerv jelenleg a svéd parlament által létrehozott nyomozóbizottsággal foglalkozik. Szeretnék, hogyha befejeznék ezt a munkájukat, és utána tudnak bennünket esetlegesen tájékoztatni. És azt mondták, hogy de csak akkor lett lezárult a munka, mert nem lehet hamarabb tájékoztatni az Európai Parlamentet, mint a svéd parlamentet. Ezen kívül a Dán adóhatóságot is meghívtuk ide, ők szeptember 29-én kaptak egy CD-t, amit 500-600 Dán adófizető adata volt rajta, ezt 6 millió Dán koronáját lehetett megvenni, és vizsgálomak ebben az ügyben is, és elmondták, hogy hajlandók eljönni hozzánk, hogyha a dolog még jobban előre halad. Ezek voltak az előzetes megjegyzéseim. Láthatják, hogy nagyon sokat tettünk annak érdekében, hogy a következő meghallgatásainkra további érintetteket hívjunk meg. Még egyszer szeretném üdvözölni a három meghívott vendégünket, Giovanni Kessler, az Olaf főigazgatója 2011 óta, Kessler úr olasz ügyvéd volt, mielőtt még államügyész lett volna, illetve az Olaf főigazgatója lett volna. Nagyon jól ismerjük őt, hiszen nagyon sok vitát folytattunk vele az elszámoltathatóság kapcsán is. Simon Riondét is üdvözlöm Franciaországból, az Európol képviselője és Klaus Mayer Kábri úr, az Eurojust párt kollégiumából német tagként fog hozzászólni. Egyszerűsítettük a meghallgatás szabályait, megkapják a kérdéseket a vendégek, ezeket a képviselőknek is átadtuk. Mivel pénteken munkaszülőtőre volt Belgiumban, volt egy kis késdelem ebben, Általában 10 perc a felszólalók számára a bevezetés, és utána pedig a parlamenti képviselők 5 perces időtartamonként kérdéseket tehetnek fel. Először Giovanni Kesslernek adom meg a szót, tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, köszönöm a meghívást, Ine az Európai Parlamentbe erre a meghallgatásra. Néhány gondolatot szeretnék elmondani azzal kapcsolatban, hogy az Olaf milyen munkát végzett, mi az, amit már megvizsgáltunk a Panama Papers ügyben, és néhány gondolat arról is, hogy milyen javaslataink vannak a, tapasztalatok alapján. Ahogyan önök is tudják, az Olaf kivizsgálja a csalást, és azokat a szabálytalanságokat, amelyek az Európai Unió pénzügyi érdekeit érintik. Ezen kívül pedig az európai intézményekben dolgozó személyek súlyos csalásait is kivizsgáljuk. Ezek a mi feladataink, és ezen keresztül tudunk hozzájárulni az európai politikák csalás ellenes voltához. A nyomozási mandátumunk keretein belül nyílt információkat használunk fel. Az elmúlt évek során elég sokat fektettünk be abba, hogy megfelelő a naprakész eszközeink legyenek a nyílt forrásokból érkező információk feldolgozására. Úgyhogy amikor a Panama akták ügye kirobbant, gyakorlatilag azonnal rájöttünk arra, hogy ezek olyan dokumentumok, amelyek a korrupció és a csalás ellenes harc során fontos eszköz lehet számunkra, akár az Európai Uniós tisztviselők esetében is. Éppen ezért 2016 májusában, amikor a Panama akták ügye kirobbant, az Olaf azonnal letöltötte az egész nyílt adatbázist, amely gyakorlatilag 430 ezer név vagy személy kapcsán volt, tehát ennyi szerepelt benne. Mit is tettünk ezzel? Három kategóriába osztottuk az adatokat, amelyek az úgynevezett offshore cégekhez kapcsolódnak három kategóriát állapítottunk meg. Az első kategória az európai intézmények tagjai és tisztviselői, második kategória olyan szakértők, akik az európai projektekben tanácsot adnak, illetve európai alapok kedvezményezetjei. Harmadik kategória olyan személyek vagy szervezetek, amelyek az OLAF már lezárt, vagy éppen folyamatban lévő nyomozásainak tárgyát képezik. Megvizsgáltuk azt, hogy ebben a 430 ezer név, vagy cég, vagy személy esetében hányan kapcsolódtak ebbe a három kategóriába. Tehát megvizsgáltuk ezt, leellenőriztük, hogy ebben a 430 ezer név közül voltak-e európai intézményekben dolgozó személyek, illetve tisztviselők. Ha igen, akkor ők milyen szerepet játszanak az Európai Unióban, milyen munkát végeznek, és ezt összehasonlítottuk a saját adatbázisainkkal. Főként a felső vezetésben dolgozó biztosok, a korábbi biztosok és a jelenlegi biztosok is ezek között szerepelnek, a fő igazgatók nevei, beleértve jó magamat is, illetve az összes ügynökség vezetője, az összes parlamenti képviselő, 810 személy. Ennyit vizsgáltunk meg ebből a szempontból. Tudom, hogy Tudom, hogy itt változások voltak a pontos szám tekintetében. Tehát ezt is megvizsgáltuk az adatok figyelembevételében. És ezen kívül pedig megvizsgáltuk az európai intézményekben dolgozó, magasabb kockázati posztokon dolgozó személyek listáját. Főként olyan személyekre gondolunk, akiknek a függetlenségéhez nem fűződhet kétség, főként a nyomozók vagy közbeszerzési eljárásokban dolgozók. Megvizsgáltuk tehát ezeket a keresztmegfeleléseket. Ugye ebben a 430 ezer név között hány EU-s kapcsolódású név szerepelt? A második kategória, amelyről beszéltem, ahogyan elmondtam már, azokra a szakértőkre vonatkozott, akik szolgáltatásokat nyújtottak az Európai Unió szervezeteinek, vagy az Európai Uniós források kedvezményezettjei. Olyan személyek, vagy olyan cégek, akik az OLAF korábbi vizsgálatai, vagy jelenlegi vizsgálatainak tárgyát képezték. Az volt tehát a célunk, hogy felfedjük azt, hogy vannak-e Európai Uniós költségvetést érintő korrupciós ügyek vagy csalási ügyek, hanem az is, hogy próbáljuk meg megvizsgálni azt, hogy az Európai Bizottság programjának vannak-e úgynevezett szisztemikus gyenge pontjai. Itt megint csak fontos az arányosság elvének figyelembevétele. Ezen kívül az OLAF azt kell, hogy mondjam, hogy nagyjából 40 ezer szemét vizsgált meg, 40 ezer szemét vagy céget, amely valamilyen módon kapcsolódott ezen három kategóriához. Azt kell, hogy mondjam, hogy több mint 50%-a ennek a 40 ezer névnek személy vagy társaság a harmadik kategóriába tartozik, tehát olyan személyekről vagy társaságokról, cégekről van szó, akik már a korábbi OLAF vizsgálatoknak is tárgyát képezték. Ezen keresztül több információt, vagy releváns információkat tudtunk szerezni a folyamatban lévő nyomozásaink, vizsgálatainkhoz is. 430 ezer ezres listáról megvizsgáltuk, hogy kik azok, akik egybeesnek, tehát ez a 40 ezernek, mint ahogyan elmondtam, a fele nagyjából már most is Olaf vizsgálat tárgyát képezi, nem volt könnyű persze ez a feladat. Nos, hát először is több mint tíz napba tellett az, hogy az adatokat le tudjuk egyáltalán tisztázni. Aztán mindenféle inkonzisztenciát próbáltunk felfedni, például a szláv nevek, amikor lefordítják őket a Cyril betűkről latin betűkre, akkor akár több verzióban is megjelenhetnek ezek a nevek, tehát ezeket megpróbáltuk kizárni. A 40 ezer név nagyon fontos számunkra, és ezeket egy külön adatbázisba bevezettük, azzal a célral, hogy azonosítani tudjuk őket. A szoftver megtalálja azonnal azokat a az eseteket, amikor a ugyanarról a személyről vagy entitásról van szó, csak a nevek írásmódja egy picit más. Az, ezen keresztül kiderült, hogy nagyjából 17 ezer Tehát végül is 17 ezerre tisztáztuk le a az entitások számát, ez pedig mindenképpen jó szám az európai intézmények szempontjából. Nos, nagyon sok olyan cég, illetve személy, amelyről most, aki most célkeresztbe került, már korábban is Olaf vizsgálat tárgyát képezte, tehát ezeknek legalább a fele már korábban is az Olaf látókörébe került személy vagy entitás volt, ez természetesen további információkkal szolgált a meglévő információs bázisunkhoz, illetve a vizsgálatainkhoz. Az elemzésekből, valamint további információk révén, más forrásokból érkező információk révén, az OLAF négy különböző uh, vizsgálatot indított be. Miután itt még folyamatban lévő esetekről van szó, ezért most nem szolgálhatok részletekkel, csak annyit szeretnék elmondani, hogy maga az, hogy az Olaf mindezt megvizsgálja, az nem jelenti azt, hogy az Olaf bármivel vádolja egyenlőre ezeket a személyeket vagy entitásokat, hiszen él az ártatlanság vélelmének elve, és ehhez még azt is hozzá szeretném tenni, hogy sajnos nagyon kevés információ áll rendelkezésünkre hiszen csak a május 19-én megjelent adatokra tudunk hagyatkozni, és hát azt kell, hogy mondjam, hogy a Panama akták kapcsán tulajdonképpen csak a jéghegy csúcsa látszik, hiszen itt több millió dokumentumról van szó, amelyet még nem hoztak nyilvánosságra, elképzelhető esetleg a dánok majd valamit tesznek ebben az ügyben, de ezt csak zárójelben mondom. Az biztos, hogy számunkra és általában senki számára nem nyitott dokumentumokról van szó, vagy hozzáférhető dokumentumokról van szó. Itt e-mailekről van szó, ügyvédi felhatalmazásokról, bankszámra számokról, vagy szerződésekről. Tehát ezek nagyon érdekesek lehetnek. Ez nem további információt, hanem inkább részletesebb információt tartalmazhat, és ezeket egyelőre nem hozták nyilvánosságra. Tehát ennyit az Olaf munkájáról, és nagyon röviden néhány politikai implikáció. Önök is tudják, hogy az európai intézmények nem olyan régen, tehát 2015-ben a pénzmosás ellenes irányelvet elfogadta, illetve a pénzátutalásokra, alapok átutalására vonatkozó szabályok, illetve a párizsi terrorcselekmények kapcsán az Európai Bizottság azt szerette volna, hogy 2016 végéig az összes tagállam ültesse át nemzeti jogrendjébe ezeket a jogi jogszabályokat. Nagyon nagy szükség van ezekre. 2016. júliusában az Európai Bizottság további módosításokat javasolt az irányelv kapcsán, annak érdekében, hogy az Európai Unió pénzügyi hírszerzési egységét nek a munkáját segítse, illetve a hírszerzési együttműködést segítsük centralizált adatbankok segítségével, illetve számlaszámregiszterek kapcsán, annak érdekében, hogy minél hamarabb azonosítani lehessen a bankszámlák tulajdonosait. Mindenre nagyon nagy szükség volt, de ezen kívül még azt is hozzá szeretném fűzni, hogy mi közben ezek rendkívül jó fejlemények, de mégiscsak úgy tűnik, hogy ezeknek a hatásköre még mindig nagyon korlátozott. Fontos lenne a pénzügyi információkat megosztani egymással, a pénzmosás elleni harc, a terrorizmus ellenes harc, illetve az adócsalás visszaszorítása érdekében, de ezen kívül rendkívül fontos az is, hogy a csalással kapcsolatos tevékenységeket is összehangolt módon tudjuk ellensúlyozni, tehát szerintünk további lépésekre van szükség, amennyiben egy nemzeti bankszámla regisztert hozunk létre, ezt egy standardizált módon egyszerűen egymáshoz kapcsolódóan kell létrehozni, és ne csak a pénzügyi hírszerzési egységek, hanem az összes európai öm, végrehajtási ügynökség számára le, nyilvánossá kell tenni ezeket az adatbázisokat mindenféle gazdasági természetű bűncselekmény kivizsgálása során rendelkezésre kellene bocsátani. Miért kell csak a pénzmosás vagy a terrorizmus ellenes harc terén tenni bármit. A korrupció az miért nem elég ehhez, hiszen eleve nagyon nehéz a korrupciót szétválasztani ezektől a bűncselekményektől, az előbb felsorolt bűncselekményektől, hiszen ezek nagyon is összefüggenek. Nagyon nehéz azt mondani, hogy na ez most pénzmosási eset, vagy ez csak sima adócsalás. Itt igaziból azt kell, hogy mondjam, hogy amennyiben valamilyen sürgős helyzet alakul ki, mondjuk egy terrorista cselekmény, akkor gyorsan valamit a terrorizmus ellen megalkotunk, egy jogszabályt, és így tovább. De itt gyakorlatilag az összes gazdasági bűncselekményre ki kellene ezeknek a hatáskörét terjeszteni. Köszönöm szépen, Keszler úr. Nagyon részletes tájékoztatást kaptunk az OLAF eh, eddigi lépéseiről. Az eddigi eredmények, amilyen számokat illeti, hát nem olyan jelentősek, de hát persze folytatjuk a kérdezéskedést. Köszönöm szépen, megadom a szót Simon Riondénak az Európol nevében tessék. Tisztelt eh, elnök asszony, Kedves kollégák, kedves hallgatóság, köszönöm a meghívást. A e, Mossack Fonseca e, cég belső szerveri, szerveréről e, adatokat szivárogtattak ki, és ezt nemzetközi oknyomozó újságírók szivárogtatták ki. 1977-től 2015-ig tartó információkról van szó, több száz személy, természetes és jogi személy adatairól van szó, ezekről az adatokról beszélünk úgy, mint a Panama iratokról. Az ICIG egy adatbázist állított rendelkezésre, 230 ezer céget tartalmazott ez, amelyeket érint a Panama Paper eh, leak, és ezeket korábban, ráadásul ezekre korábban offshore leakként eh, beszéltek. Ez online eh, lehetett hozzájutni ezekhez az adatokhoz, de aztán később offline hozzáférés is lehetséges volt. A a Panama iratok adatbázisának létrehozása nem teljesen világos. Az ICIG belső administratív inlog fájlokat használt, amelyek a Mossad Fonseca céghez tartoznak, kb. másfél millió kiszivárogtatott anyagról van szó. Az adatbázis szúrópóval szerű ellenőrzése során megállapították, hogy egyes egységek, amelyeket a média összefüggésbe hozott, az Panama kiszivárogtatással nem szerepelnek az adatban, és Ráadásul nem volt információ, rendelkezésre álló információ kommunikációs eszközökről, bankszámlaszámokról, illetve egyéb adatokról, de az Europol le, ezt az adatbázist, és ellenőrizte, összevetette a saját adatbázisaival. Ennek az eredménye az volt, hogy 3464 utalásra került sor, ország csomagokat küldtünk ki, mert az országoknak kell értékelniük ezeket az adatokat. A gazdasági bűncselekmények állnak középpontjában eh, ennek, ezeknek az adatoknak. 1722 fókuszpont merült fel ezzel kapcsolatban. Az E és a C eh, fókuszpont eh, Kelet-Európára, illetve Közép-Kelet-Európára utalt, a e, Mossad Fonseca cég szolgáltatásait e, használó cégekről van szó. A H fókuszpont e, is felmerült 116 hittel. A kedvezményezettek adóelkerülési gyakorlatára koncentrálnak ezek az adatok nem csak a gazdasági bűncselekmények, pénzmosás, áfacsalás, de terrorizmus is felmerül, kábítószerkereskedelem, illegális bevándorlás, szájber bűncselekmények. Az Egyesült Királyság 1377 hittel a leg, az az ország, ahol, ami legtöbbször felmerül, a litváno, litvánok vannak a harmadik helyen, amiatt is, mert az oroszul beszélő OCG-k nagyon gyakori egységek itt. Ami a Panama iratokat illeti, amelyeket a médiában megszellőztettek, az Europol minden partnerünket megkérdezett azzal kapcsolatban, hogy vizsgálatokat kívánnak indítani a Panama iratokkal kapcsolatban. Három ország pozitívan vált válaszolt erre, és több ország az, adat, az adatoktól függő, tette ezt függővé. A eurojust is egy találkozót szerveztünk, hogy megnézzük, hogy milyen vizsgálatok vannak folyamatban éppen. Azonban a média eh, meg, eh, kiszivárogtatása nem elegendő a formális, eh, a formális vizsgálatok megkezdéséhez, és az ICIG nem hajlandó további adatokat rendelkezésre bocsátani. Az Europol nem képes ne, nem, az, az Európának nem áll rendelkezésére teljes Panama iratanyag, hogyha ez, hogyha ez rendelkezésünkre fog állni, akkor szisztematikusan megvizsgáljuk az adatokat, és megnézzük, hogy milyen új olyan információkra bukkanunk, amelyek áttörést jelenthetnek. Az Europol továbbra is rendelkezésre áll, és a tagállamoknak, hogyha szükségük van vizsgálatokhoz további adatokra, akkor ebben partnerek vagyunk. Köszönöm szépen Riondé úrnak, az utolsó hozzászólása nagyon érdekes volt, mivel nekünk sincs még teljes hozzáférésünk, valószínűleg a teljes értékelésből további következtetéseket vonhatnak le. 3469 esetleges találatra kerülhet sor, és érdekesek a súlypontok is, fókuszpontok is, amelyeket megállapítottak. Klaus Maja Capri, az utolsó első fordulós hozzászólónk, vagy az első panelben az utolsó hozzászólónk, meg is adom a szót. Mayer Capri úrnak. Köszönöm szépen, tisztelt képviselők, tisztelt hölgyeim és uraim, köszönöm szépen, hogy meghívtak. Az utolsó előadás németül lesz, illetve gondolhatnák, mivel német tagja vagyok a Eurojust kollégiumának, de mivel a Eurojust főleg angolul beszél, ezért angolul fogom megtartani az előadásomat, hogyha megengedik. Egy kicsit akár franciául is tudnék, de inkább angolot az angolt választom. Mi a szerep ez a Eurojustnak a pénzmosás elleni harcban, és aztán kitérek azokra a pontokra, amelyekben, amelyek a jogi problémákat, illetve gyakorlati problémákat vetik fel. A Eurojust az Európai Uniós igazságszolgáltatási együttműködés. A mandátumunk az az, hogy gyorsítsuk, javítsuk a vizsgálatok koordinálását, illetve az illetve az együttműködést az igazságszolgáltatási hatóságok között. Az együttműködés a koordináción keresztül ez a feladatunk, és ez nem csak a tagállamokra koncentrálódik, hanem harmadik felek is részei lehetnek ennek. Ez az eset például Panamával kapcsolatban. Fontos, hogy tudják, hogy a tagállamok államügyészségei felkérésére lépünk színre, tehát nem saját mandátumban nem magunk kezdeményezzük a vizsgálatot. Az első feladat a koordinációs ülés. A koordinációs ülés az azt jelenti, hogy a részvevő feleket egy asztalhoz ültesz, ültetjük, a, a nemzeti államügyészi hivatalokat, államügyészségeket, bíróságokat, rendőrségeket, stb. Megbeszéljük, hogy milyen problémákkal néznek szembe, milyen problémát kell megoldani, és megosztják egymás között az információt, amely rendelkezésükre áll. A legfontosabb ezen együttműködésekben az az, hogy, hogy az államügyészségek között bizalom jöjjön létre, ez a legfontosabb az együttműködéshez. Ami a koordinációs központot illeti, ezek olyan központok, amelyek közös action déjeket szerveznek, amikor egy bizonyos napon büntető jogi intézkedésekre kerül sor, koordinált módon, például házkutatásra, lefoglalásra, letartóztatásra, stb. És a közös vizsgáló, vizsgálati csapatok munkájának a koordinálására is itt kerül sor, ezek a Joint Investigation Teamek, ezek tulajdonképpen előre megállapodott Mm, az valódi, valós időben történő tevékenységeket előkészítő koordinációs csapatok. A 2012 óta nagyon megnőtt az esetek száma. 148 eset volt 2012-ben, most 282 esetnél tartunk, és még nincs vége az évnek. Giovanni Kesslerrel egyetértek, ami a, ami a pénzmosást illeti, ez gyakran összekapcsolódik a csalással, a korrupcióval, a szervezett bűnözéssel, a terrorizmussal, illetve a kábítószerkereskedelemmel, e, tehát egy kicsit e, művinek tűnik ezeket e, egymástól elválasztani. Ami a mi ügyünket illeti, láttuk, hogy 57 koordinációs ülésen a pénzmosási témák felmerültek, és 12 ilyen jit hoztunk létre, amelyek, tehát közös vizsgálati csapatot 57 koordinációs ülést 285 ügyben. Ez, eh, ez alapján látják, hogy mennyire fontos a koordináció. Szinte minden pénzmosási ügy negyedénél szükség van a koordinációs ülésre. Milyen problémákkal néztünk szembe, és eh, hogyan lehetett ezeket megoldani? A kölcsönös jogi segítségnyújtás végrehajtásával kapcsolatban késlekedések vannak, ez egy nagy probléma ami a bankinformációkat illeti, tranzakciós részleteket, adatokat illeti, tanúk valomásait illeti, stb. ingatlanokra vonatkozó információkat illeti. Egyes tagállamok, különböző tagállamokban nagyon különböző hatóságok felelősek e, ezekért a témákért. Gyakran tagállamon belül is koordinációra van szükség. Nincsen egy egységes koordinációs hatóság a tagállamokon belül, amely ezeket a kérvényeket feldolgozza. Nem olyan régen volt egy nagyon érdekes ügy, amely az Eurojust hozzáadott értékét megmutatja. A cseh, cseh kollégák folyamatban lévő ügy, ügyön dolgoztak, adóelkerülés és pénzmosás, kb. 25 millió euróra rugott az összeg, megtalálták a számlát, ez Ausztriában volt ez a számla, és csak az Eurojuston keresztüli gyors koordináción keresztül sikerült a 25 milliót lefoglalni az osztrák eh, számlán, és éppen, hogy utolsó pillanatban került erre sor, mert az elkövető a, ennek, e, ebben a pillanatban éppen az Egyesült Királyságban volt, és már eh, eh, kiadta az átutalási kérvényt, két-három órával később a pénz már nem lett volna a számlán, és a cseh és az osztrák kollégák az Eurojuston keresztül közvetlen kapcsolatban álltak, és csak így volt, csak így tudtak a 25 millió, tudták a 25 milliót befagyasztani. A különböz, nagy különbségek vannak az igazságszolgáltatási rendszerek között. A legnagyobb probléma, ami a definíció különbségeket illeti. Vannak olyan szabályok, amelyek szerint egyes országokban az adó bűncselekmény, az bűncselekmény, más országban szabálytalanság, tehát különböző definíciók varulnak, merülnek fel. A közigazgatásra tartozik-e ez, igazságszolgáltatásra tartozik-e ez, különböző egységek, közigazgatási, igazságszolgáltatási egységek merülnek fel. Aztán különböző jogható, joghatóságok merülhetnek fel, főleg hogyha az egyik országban éppen vizsgálat folyik, és bizonyos eszközök e, merülhet fel más tagállamban, de ez nem olyan egyszerű, mert meg kell várni, még az első vizsgálat lezárul. Ugyanez érvényes a eszközök befagyasztására, vagy a konfiszkálásra, a bűncselekményekből származó pénzek eh, elkobzására, vagy eh, biztosítására. Eh, itt a mm, kettős szabályok nagyon fontos, nagyon nagy akadályokat jelentettek korábban. Aztán felmerül a vertigó esete, ezt megemlíteném eh, a koordináció példájaként. Ebben az egyetlen esetben Németországban 600 kérvényt kaptunk, eh, ezeket ki kellett küldeni, koordinálni és végrehajtani. El tudják tehát képzelni, hogy milyen volumenű munkáról van szó. Ezért a Eurojust korai bevonása elengedhetetlen. Ami a Panama iratokat illeti, volt koordinációs ülés, amely egy kikoff ülés volt. Mit láttunk? Azt láttuk, hogy egy ilyen fontosságú ügy esetében, és ilyen súlyos ügy és volumenű ügy esetében pénzügyi és a logisztikai aspektus is kifejezetten nehezek. Hadd mondjak egy példát. Egy koordinációs ülés kb. 8000 eh, euróba kerül általában. A Panama eh, ügy koordinációs ülése 60 ezer euróba került. Ez egy nagy eh, kihívás bármelyik szervezett intézmény számára. Ami nagyon fontos, az a hatékony kommunikáció a résztvevő hatóságok között. a nemzeti eh, államügyészségi hivatalok itt eh, eh, együttműködtek, információt cseréltek, és a mások által szerzett információkból tudtak kiindulni hogyha együtt akarunk működni eh, Panama ügyben, eh, eh, vagy Panamával, akkor ezt meg lehet tenni koordinációs ülésen, de nincs egy Európai Uniós, nincs olyan Európai Uniós eszköz, amely a kölcsönös kérvényeket szabályozna. Látnunk kell, hogy a diplomáciai csatorna Panamával lassú, bonyolult, úgyhogy az európai forrásokat, tudást kell, kido, kell kihasználni, és ehhez a megfelelő platforma Eurojust. Az elmúlt héten, illetve az elmúlt napokban küldtünk egy levelet Panamába, meghívtuk őket egy koordinációs ülésre, a, panamai államügyész kifejezésre juttatta az együttműködési készségét nemzetközi szinten. A Eurojust szerepe elengedhetetlen a pénzmosás, illetve az adóelkerülés elleni harcban. Jogi és technikai problémák felmerülhetnek, és ez nagyon megnehezíti a munkánkat, de koordináció nélkül nem látom, hogy hogyan tudnánk ezeket a problémákat leküzdeni. Összességében én azt mondanám, hogy nem annak van itt az ideje, hogy, hogy most a Eurojustra fordított forrásokat csökkensük, ennek inkább az ellentéte igaz, inkább ezt növelni kellene. Köszönöm szépen Mayer Cabri úrnak, újabb érdekes felvetéseket hallottuk, megállapodtunk hogy a társjelentéstevők kapnak először szólt, és választ is kapnak a kérdéseikre, 5 percen belül. Jepo Kofotnak adom meg a szót, tessék. Well, thank you so much, Chair, and thank you so much for... Köszönöm szépen, elnök úr, köszönöm szépen az előadásaikat, a szóbeli, illetve az írásbeli válaszaik is nagyon sok információt tartogatnak számunkra az Eurojust képviselőjének intézném az első kérdés. Azt mondta, hogy a pénzmosás egy negyede az, ami nemzetközi jellegű. Van-e ajánlása nekünk azzal kapcsolatban, hogy a pénzmosás ellenes irányelvet most áttekintjük? A többi előadóhoz intézném a kérdést. Beszéltek a nemzeti hatóságok, a rendőrség közötti együttműködésről az írásbeli válaszaikban. Tehát van-e értelme annak, hogyha az EU-ban egy központosított jegyzéket hozunk létre, amelyben leírjuk azt, hogy milyen minimum információt kell átadniuk a nemzeti hatóságoknak. Az Európoltól kérdezem specifikusan az írásbeli válaszaiban nagyon sok fontos információ volt benne, de azt is leírják, hogy az Európol csak szorványos információt kap a tagállamoktól. A tagállami rendőrség dönt arról, hogy mikor és hogyan járuljanak hozzá. Ehhez is nincs minimális küszöb sem megállapítva. Hogyan lehet biztosítani azt, hogy jobb legyen az együttműködés a tagállamok között, és azt, hogy elküldjék a releváns információt az Európolnak? Van-e bármilyen fajta javaslatuk erre vonatkozólag? Igen, köszönöm szépen, mondja az elnök. Megadom először a szót Májek Kábri úrnak, utána pedig Rionde úrnak, és Kessler úr is hozzászólhat természetesen. Májer Kábri úr, körülbelül 5 perc van összességében. Igen, köszönöm szépen. Nem igazán tudok mit mondani az irányelv áttekintéséről, de ami fontos, és hogy miért említette meg ezt az adatot, a pénzmosás jellege, természete az olyan, hogy a nemzeti hatóság nem tudja megragadni ennek a büntetnek a nemzetközi jellegét. Tehát lehetővé kell tenni azt, hogy együttműködjenek az EU-n belüli partnerekkel, illetve harmadik országokkal is. Ha nincs egy platform erre, akkor nagyon nehéz lesz a feladat. A platform, főleg akkor, amikor a harmadik országokkal kell tárgyalni, az EU ereje teljesen más, hogyha mi adjuk az erőforrást. Más az, amikor 27 tagállam beszél egyszerre egy partnerrel, ez más, mint hogyha csak egy tagállam beszélne egy másik állammal. Ez a platform az Eurojust, ez már létezik, viszont amit tenni kell, az az, hogy megfelelő módon történjen ez a munkahez. Sajnos pénz kell. Elmondtam, hogy mennyibe kerül egy koordinációs ülés. És hogyha ebből többre is szükség van, akkor a koordinációs ülések költségvetése hamarosan eltűnik. És emellett még szükség van munkatársakra is. Tehát én azt mondanám inkább, hogy használjuk ki teljesen a már meglévő platformot, főként ezekben az esetekben. Köszönöm szépen, Riandé úr. Thank you for, for your question. Uh... Köszönöm szépen a kérdését. Az, hogy legyen erősebb az együttműködés. Szerintem itt, itt a pénz mindig is a szervezetbűnözés célja, vagy a terrorizmus szükségessége. A holland elnökség, a szlovák elnökség is koncentrál a pénzügyi vizsgálatokra, a pénzügyi nyomozásra. Mit tehetünk? Arra kell kötelezni az érintetteket, hogy osztanak meg információkat az Európollal, nagyon fontos az, hogy még több fókuszpont legyen, jobban lássuk azt, hogy mi történik a gyanús tranzakciók esetében. Meg kell vizsgálni azt, és hogyan tudnánk ezt jobban kezelni. Januárban létrehoztunk egy egységet ebből a célból, és most megvizsgáljuk az FA, FIU egységet, hogy tud ez jobban együttműködni más ügynökségekkel. Szerintem ez nagyon fontos. Meg kell vizsgálni, hogyan lehet növelni az együttműködést. Szerintem az Európol, illetve az Európai Parlament is segíthet ebben, csökkenteni kell az információcsere előtt álló jogi akadályokat a különböző ügynökség típusok esetében. Arra van szükség, hogy sikerüljön információt cserélni gyorsan, egyszerűen a vámügynökségek részéről, a rendőrségek részéről. és szerintem központosítani kell az Európa fenntartott kapcsolatot, ez segítheti a nyomozást a különböző tagállamokban. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. 30 másodperc maradt Giovanni Kesslernek. Ami a rendeletet illeti a pénzmosással kapcsolatban, szerintem nagyon fontos az, hogy javítani lehessen ezt. A bizottságnak volt egy döntése júniusban, hogy hozzá lehessen férni a tagállami adatokhoz, ezen kívül, amit én az, úgy nevezek, hogy egy lépéssel tovább haladjunk, ezt nem látom még egyelőre a javaslatokban, de ezt támogathatná az Európai Parlament, ez az lenne, hogy ezt az adatbázist minden EU bűnözői, bűnözői szervnek eh, rendelkezésre bocsássák. Elnök, köszönöm szépen. Most a második eh, társjelentéstevő következik. Ilyet csak úr, nincs itt. Louis Michel urat kérte meg arra, hogy képviselje őt. Igen, én fogom őt most felváltani, mert nem jöhetett el. Az első gondolat a felszólalásokkal kapcsolatban, ezt is köszönöm szépen, hogy eljöttek. Nagyon sokat hallunk a koordináció szükségességéről. Ez alatt mit értenek? Ez a, gyakran nem megfelelő ez a koordináció. Nagyon hosszú idő kell ehhez, és hosszú munka. Ez érdekelne egyébként, de főként Kessler úr felszólalása elég érdekes gondolatokat tartalmazott azzal kapcsolatban, hogy a bankszámlákat egy regiszterben kellene összesíteni. Bizonyos köröktől én azt hallom, és ezzel kapcsolatban egy kérdés is fel merül bennem, hogy vajon a privát szférához való jogra vonatkozó jogszabályok nehéz, megnehezítik-e az ön munkáját. Ez érdekes lenne az én szempontomból, mert nagyon gyakran a privát szférához való jog kapcsán nem tudunk bizonyos vitákat lefolytatni, illetve bizonyos vizsgálatokat lefolytatni, ez pedig szerintem elég súlyos. Második sorban pedig mindig külön választjuk a csalást, a pénzmosást, holott ezek nagyon gyakran tulajdonképpen azonosak, sőt, még maga a definíció hiánya is sokszor problémához vezethet, és ezen keresztül az ön munkája és az önök munkája gyengébbé válik, gyengül. Ez a kérdés fogalmazódott meg bennem, hogy vajon önök azt gondolják-e, hogy lesz -e egyszer egy közös definíció ezen koncepciók tekintetében, mert aki adócsalást vagy végez, azért az súlyos bűncselekmény, tehát én nem igazán látom, hogy mi a különbség a pénzmosáshoz képest. Mindig a pénzmosásról beszélünk, de szerintem ez gyakorlatilag ugyanaz. Tehát itt fontos lenne ilyen pontosításokat elvégezni. Mennyi időn van még? Akkor majd később újra megpróbálok felszólalni. Köszönöm. Köszönöm, Michel úr. Kessler úr. Nos, az adatvédelem és a privát szférához való jog szükségesek, hiszen itt alapjogokról van szó, ez benne van az európai és a nemzeti jogalkotásunkban is. Itt arról van szó, hogy néha koordinációra van szükség, még akár a jogalkotón belül is, mert sokszor a nyomozatra vonat, vagy nyomozásra vonatkozó szabályok ellentmondanak az adatvédelemre vonatkozó szabályoknak, és néha egész egyszerűen nem egyszerű a jogértelmezés, és ez talán problémát lehet számunkra. Tehát önmagában az adatvédelem teljes mértékben támogatandó, sőt ezt követjük is, de egyszerűen a a jogszabály néha nem világosan fogalmaz, és erre már az Olaf sokszor rámutatott, hiszen az Európai Unió belül mi egy administratív szabály vagyunk, és az összes adatvédelmi szabálynak meg kell feleljünk, ugyanakkor nyomozati szerv is vagyunk, és ezért a bűnügyi nyomozásra vonatkozó szabályokat is figyelembe kell vennünk, és sokszor ezek az administratív szabályok egymásnak mondanak. Tehát nem az adatvédelem maga jelent problémát, hanem az, hogy nem igazán világos a kettő közötti viszony. Ezt kellene talán tisztázni a jogalkotónak. Az utolsó felszólalás, illetve az ön felszólalásának utolsó részével kapcsolatban, én alapvetően támogatom azt, hogy az adatvédelemmel kapcsolatban a definíciók fontosak. A pénzmosás kapcsán ön is pontosan tudja ezt, ez tulajdonképpen akkor létezik ez a bűncselekmény, amikor egy másik bűncselekményhez kapcsolódik. Mert a kettő mindig csak együtt állja meg a helyét, tehát ez önmagában elég furcsa, hogy mi csak pénzmosással kapcsolatos kérdésekben nyomozhatunk, ugyanakkor ugyanazokat az adatokat más bűncselekménnyel kapcsolatban nem használhatjuk fel. Tehát mi igazából azt szeretnénk, hogyha ne lenne, ha nem lenne fragmentált a jogalkotás ebben a tekintetben. Köszönöm. Köszönöm szépen, van még megjegyzés? A többiek részéről nincs. Akkor az öt percet kimerítettük. A frakciók első hozzászója következik, ott már Karasz az EPP nevében tessék. Elnök úr, a kérdésem rövid és egyértelmű. A meghívott vendégekhez Létezik egy újságírói szervezet, amely a oknyomozó újságírókat tömöríti, együttműködnek-e ezzel a szervezettel, kérdeztek-e, megkértek-e tőlük dokumentumokat, megkapták-e a dokumentumokat tőlük, és az a, az-e a benyomásuk, hogy megkaptak-e minden szükséges dokumentumot. Igen, köszönöm szépen. Ki kezdi a válaszsal? Tessék, Melyek Kápri úr. Lehet, hogy az én válaszom a legkevésbé kielegíti. Az Eurojust nem folytat vizsgálatokat, csak koordinációt végez, ezért ezzel az említett platformmal nem működünk együtt. Hogyha bármit, ezt a nemzeti ügyésének kell elküldeni, nem pedig az Eurojustnak, mint intézménynek, Riondé úr. Az Európol nevében elmondhatom, hogy nincsen közvetlen kontaktusunk ezzel a szervezettel. Mi csak egyeztetjük az egyes adatbázisokat, mi ezt a szervezetet nem kérhetjük meg arra, hogy adjon át nekünk adatokat, nem a tagállamok adják át az adatokat nekünk, Kessler úr ellentétben kollégáimmal mi egy nyomozói szerv vagyunk, és mi kapcsolatba léptünk ezzel a szervezettel. Először is a nyilvánosan elérhető adatokkal foglalkoztunk, a 130 ezer egységgel, amelyet mindenki megkapott, és utána pedig kapcsolatba léptünk az újságírói szervezettel, találkoztunk a képviselőjükkel, nálunk az Olafban. Érdekes volt a találkozó, és azt kértük tőlük, hogy eh, adják meg nekünk a többi dokumentumot, és amit nem tettek eddig még elérhetővé, és amely segíthetné a nyomozásunkat. Persze a válasz ez idáig az volt, hogy nem. És eh, a fő oka Persze nincsen semmilyen fajta hatáskörünk, itt nem tudunk semmit sem kényszeríteni tőlük, csak kérni tudunk. Eddig nem volt a válaszuk, a fő indokuk az az volt, hogyha minden dokumentumot nyilvánosságra hoznak, akkor az a forrásukat annak a veszélynek tenné ki, hogy be lehet azonosítani. Persze nem akarunk senkinek sem fizetni, ahogy ezt a Dán adóhatóság tette, de nem is ajánlották ezt nekünk fel. Elnök, az első meghallgatáson az újságírók nekünk is elmondták, hogy a forrásvédelem miatt ennyire visszafogottak ott már köszönöm szépen, van még másfél perc, hogyha még van kiegészítő kérdésed. Igen, ismerem ezt a problémát. Fontos, hogy tudjuk azt, hogy minden információ, fontos tudni azt, hogy nem minden információt adtak közre. Arra is utaltak, hogy az ügyészségek is adhatnak át adatokat milyen az együttműködés az ügyészségekkel, milyen a tagállami nyomozóhivatalokkal az együttműködés, és tudják, hogy nekik is el kell az adatokat az önök irányába. Csak röviden válaszoljanak, mondja az elnök. A vizsgálódó ügyészségek és rendőrségek válaszára lenne egy szükség szerintem. Riondé úr, ez idáig nem kaptunk semmit, nem túl sok mindent kaptunk eddig, ezeket elemeztük, és így jutottunk el a 3626 eh, eredményhez. Ez, ezzel a héten fogjuk a tagállamnak elküldeni az eredményeinket, és megkérjük őket, hogy további adatokat is adjanak át nekünk. Tehát ez a folyamat jelenleg zajlik. Rendben, mondja az elnök. Most a szociáldemokraták következnek, Ramon Atondo úr. Tessék. Yo querría, en primer lugar, eh, preguntar sobre cuál... Köszönöm szépen. Én azt szeretném kérdezni, hogy milyen kapcsolatok merülnek fel a különböző ügynökségek között, és különösen engem a, az adóhatóságokkal való együttműködés érdekelne az egyes tagállamokban, hiszen bent is beszélt róla, hogy az újságíróknak gyakran a szemükre vetik azt, hogy milyen információt szivárogtatnak ki, és nem minden információról számolnak be. De hát az újságírók vagyunk, miatt vagyunk itt. Az újságírók szivárogtatták ki a panama iratokat egyáltalán. Ők kongatták meg a vészharangokat. A kérdésem főleg az Európolhoz szól, hogy nem a tagállamoknak kellene-e az információt rendelkezésre bocsátaniuk, ami hiányzik. A tagállamoknak kellene megadniuk azt az Európolnak, amelyre az Európolnak szükség, amire az Európolnak szüksége van. Ami a második kérdésemet illeti az Eurojust-tal kapcsolatban. Van-e olyan ország, amely a panama iratok kivizsgálását kérte? Az önök munkája az államügyészségek koordinálását illeti. Európai információkra van ugye szükség a panamairatok kivizsgálására. Kérte ezt bárki? Harmadszor pedig, ami a tagállamok vizsgálati hatóságait illeti, milyen az együttműködés a bűnügy, bűnüldöző hatóságokkal, vagy az Egyesült Államokkal milyen az együttműködés? Milyen kapcsolatai vannak, kapcsolataik vannak az USA bűnüldöző hatóságaival? Riondé úr, ami az ICIG-t illeti, semmivel nem vádoljuk, nem vetünk, nem vetünk a szemükre semmit. Mik a tagállamok támogatása, mi feladatunk, ami a pénzmosás elleni irányelvet illeti, illetve a bankszámlákra vonatkozó törvényeket, jogszabályokat illeti, a tagállamoktól várjuk az információkat, de természetesen nagy örömmel vizsgáljuk ki azokat az ügyeket, azokat a jogsértéseket, eh, amelyekre sor került, eh, de a tagállamoktól eh, van szükségünk az információkra. Köszönöm szépen a Eurojustra vonatkozó kérdéseket, mondja Mayer Capri úr. Valóban azt kérték tőlünk, hogy támogassuk a nemzeti vizsgálatokat. Én németországi tagként vagyok itt, német hatóságok kérték először az Eurojust részvételét, segítségét, ők voltak az elsők, és aztán merült fel a többi tagállam. Az Egyesült Államokkal való együttműködés, van együttműködési megállapodásunk az Egyesült Államokkal, Svájc és Norvégia a másik két ország még, e, amelynek van e, kapcsolattartója e, a Eurojust-tal, Úgyhogy nagyon szorosan együttműködünk ezzel a három országgal. Eszler úr? It's not, uh, it's... Attól félek, hogy itt nem arról van szó, hogy most uh, mi rólunk, uh, hogy mi kapjuk meg ezeket uh, az információkat, vagy a tagállamok. Itt 11 millió dokumentumról van szó, amelyek az újságírók kezében vannak. És szerintem a probléma az inkább az, hogy itt senkinek sincs meg arra a hatásköre, hogy rátegye a kezét ezekre, vagy lefoglalja ezeket. Az biztos, hogy az Olaf ezt nem teheti meg, de a tagállami hatóságok sem tehetik ezt meg, mert nincsenek meg hozzá jogi eszközeik, sem pedig a kompetenciájuk. Mert ezek a dokumentumok további bűncselekményekre világíthatnának rá, hiszen itt a jogi hatáskör kérdése kérdéses marad és ráadásul nem is tudjuk, hogy hol vannak ezek a dokumentumok. Tehát tulajdonképpen csak annyit tehetünk, hogy azzal élünk együtt, ami már rendelkezésre áll, hiszen ezt is maguktól tették közzé az újságírók, próbáljuk meg velük a lehető legjobban tárgyalni, nem tudom, hogy a Dán módszer a legjobb-e vagy sem, az lenne a legjobb, hogyha egy minél szélesebb képet kaphatnánk. Nem szépen, pontosan 5 perc volt ez. A következő hozzászólónk Björko Lenner asszony, az EKR nemében tessék. Kiitos puheenjohtajalle ja asiantuntijoille. Köszönöm szépen. A javaslat az új pénzmosási irányelvel kapcsolatban nagyon sok kezdeményezéssel ért, amelyek alapvetően átláthatóbbá tennék ezt az egész rendszert. De ugyanakkor joghézagok is vannak, és például arra gondolok, hogy hogyan tudjuk azonosítani, hogy kik a tulajdonosok. Mit gondolnak önök erről? ezekről a jókézakokról, ezekről a kiskapukról. Mit gondolnak, mit gondolnak önök arról, hogy hogyan lehetne ezeket az információkat hozzáférhetővé tenni, És aztán van még egy kérdésem. az intézményekkel kapcsolatban, amelyek esetében, tehát amikor az Olaf a keresztmegfeleléseket megvizsgálta, akkor ezzel kapcsolatban az lenne a kérdésem, hogy vannak-e itt valamiféle strukturálisan kimutatható problémák az európai intézmények kapcsán? Ki, szeretne, ö, ö, ki szeretné kezdeni a válaszadást? Kressler úr az első. No, uh, the result... Nem. A, az elemzéses munkánk azt mutatja, hogy alapvetően nincsenek strukturális sebezhető pontok az Európai Unión belül, tehát az itt dolgozó munkatársak fedhetetlenségével kapcsolatban, vagy az intézmények működésével kapcsolatban. Tulajdonképpen Hát összesen 17 találat volt, és a végén csak négy öm, konkrét esetben kezdtünk vizsgálatba, mert az összes többi eset már egyébként folyamatban lévő vizsgálattal összefüggésben van. Tehát ez egy nagyon-nagyon alacsony szám. Nyolc olyan eset volt, amely új információt tartalmazott, és ebből a nyolcból tulajdonképpen csak négy jelentett olyan új információt, amely egy új nyomozás vagy vizsgálathoz vezetett, mert a többi esetében csak azonos nevű esetekről volt szó. Tehát ez nagyon érdekes, és tulajdonképpen ennek kapcsán azt mondhatjuk, hogy nem, hogy nem ö, érintettek az európai intézmények, hanem inkább ennek az ellenkezőjét mondhatjuk el. Az európai intézmények dolgozói fedhetetlenek, és ebben a négy esetben, ebből a négy esetből csak egyetlen egy olyan személy esetében van vizsgálat, aki az európai intézmények munkatársa vagy dolgozója. További válasz a szakértőink részéről nem muszáj, hogyha nincs mit mondaniuk. Jó. Egy kicsit elkéstünk, elment az idő, úgyhogy Majte Papagát Undászónak adom meg a szót az Álder részéről. Köszönöm szépen, elnök úr! Szeretnék először is mindenkinek köszönetet mondani, az első olyan ülésről van szó, amelyben eh, valóban az a benyomásom, hogy nem csak beszélünk, hanem dolgozunk is. Eh, azok a javaslatok, eh, amelyek itt felmerültek, amelyeket kaptunk, ezeket ki fogjuk használni. Mely tagállamok kérték az Olaftól, hogy a nemzeti vizsgálatokat, illetve az, az Európolt, hogy a nemzeti vizsgálatokat támogassák, illetve azt is szeretném tudni, hogy van-e valami az Európai Unióban valami specializált tanácsadó szolgálat, amely a tagállamokat segíti az irányelv végrehajtásában. Kessler úr, ön beszélt az Európai Unió tisztaságáról, ennek nagyon örülünk. 15, 17 találatról beszélt ön ezzel kapcsolatban. Van itt egy fontos ügy, mégpedig a családtagok, a közvetlen családtagok foglalkoztatása. A családtagokat is ellenőrizték, hiszen az egyik offshore cég egy jelenlegi spanyol biztos, a jelenlegi spanyol biztos feleségé, Kanyete úr feleségé. Erre mi a válasz? Köszönöm szépen. Kessler úr, ki kezdi? Vagy az Európol? de úr. haragudjon megismételni azt a kérdést, ami a, ezt a specializált központot illeti? Igen. Az Europol rendeletével kapcsolatban. Ugye itt arra azt várjuk, hogy az új rendelet megjelenjen, és ennek a negyes, négyes cikkében arról esik szó, hogy van egy specializált csalás, pénzügyi vagy adócsalás ellenes egység. Nos, ezzel kapcsolatban ez az eszköz valóban meg fog valósulni, vagy sem? Hiszen ez nagyon hasznos lehetne abból a szempontból, hogy össze lehetne hangolni az önök munkáját. Köszönöm. So, currently, uh, Europol... Igen, a Europol jelenleg azt várja, hogy a negyedik pénzmosás ellenes irányelv megvalósuljon. Ez ugye az adócsalásra is vonatkozik, és majd megvizsgáljuk azt, hogy hogyan tudjuk ezt konkrétan megvalósítani források és központok tekintetében. Ugye itt a pénzmosás ellenes irányelvről van szó. Köszönöm szépen. Köszönöm. További hozzászólás. Köszönöm szépen. Akkor meg is adom a szót a válaszadásra. Közben egy olyan rendszert építettünk be, ugye ebből a 430 ezer név vagy cég esetében azt vizsgáltuk meg, hogy kik lehetnek érintettek. Itt ebben persze a családtagok neve nem szerepelt, lehet, hogy az adatvédelem miatt, kedves Michel úr, vagy innentől kezdve már valóban egy ilyen túl nagy műveletté vált volna mindez. Tehát itt a családtagok esetében nem kaptunk találatokat, hanem olyan személyeket néztünk konkrétan, akik az európai intézményekben dolgoztak. De ettől függetlenül azt kell, hogy mondjam, hogy ebben a világban élünk, és tudjuk pontosan, olvasva a, az újságokat, hogy bizony vannak családtagok, léteznek olyan családtagok, akik esetleg érintettek lehetnek. Nem csak spanyol sajtóra gondolok, hanem másfajta sajtóra is. És ugyanakkor nem mondhatom el, hogy konkrétan kikről van szó, ezt minden bizonyal ön is érti, hiszen itt egy folyamatban lévő vizsgálatról van szó. Köszönöm szépen a következő hozzászóló, Miguel Viegas, a GUE részéről tessék. Köszönöm szépen. Nekem általános kérdéseim lennének. Egyetértünk azzal, hogy fontos lenne ezt a rendeletet tovább javítani, és a nyomozati eszközöket tovább lehetne javítani. Ugyanakkor nem lehetséges az sem, hogy ne beszéljünk két akadályról. Az első ahhoz kapcsolódik, hogy vannak olyan mechanizmusaink, amelyek alapvetően a érdekütközés ellenébe mennek. Tehát nagyon fontos lenne az, hogy ezeket a, az eseményeket valóban közé kelljen tenni, mert itt úgy nagyon gyakran ugye ezek az érdekellentétek vagy összeférhetetlenségi esetek ezt nem teszik lehetővé. Aztán ott van a másik kérdés, az adóparadicsomok kérdése. Mit tehetnek a tagállamok, a kormányok annak érdekében, hogy a pénzintézeteket rábírják arra, hogy tényleges információkkal szolgáljanak, mert nagyon gyakran azt látjuk, hogy ezek az információk egyszerűen nem ö, hozzáférhetőek senki számára, és nagyon kevés ország teszi meg azt, ami az ő feladata lenne ebből a szempontból. Aztán nézzük a, az adóparadicsomokat, mit gondolnak önök a jelenlegi helyzetről. Szerintem fontos lenne szankciókat megvalósítani, azokkal a pénzintézetekkel szemben, akik adóparadicsomokban dolgoznak. Mert, de ahhoz, hogy mindez működjön, először is kellene egy lista az adóparadicsomokról, és az európai intézményekben még mindig a lista kapcsán folynak a viták, még a harmadik országokkal kapcsolatban, még az EU saját tagállamairól szó sincs. Tehát gyakorlatilag mindig lesznek olyan országok, ahol nincsen adózás, és ezek az országok továbbra is kívül maradnak a listából. Hogyan haladnak a munkálatok ebben a kényes kérdésben? Ami a fekete listát illeti, az ECOFIN tanácsban vannak ezzel kapcsolatban, vannak tervek, nem tudom, ezzel kapcsolatban akarnak-e valamit mondani, fekete lista, adóparadicsomok. Meyer Kabri úr. Fölvetnék néhány aspektust, eh, például a harmadik országokkal való együttműködést. Ez természetesen nagyon más, eh, nagyon eltér attól, ami az Európai Unióban egyébként eh, folyik, ami a büntető jogi együttműködést illeti, az együttműködés kisi kérvényeket, a jogi segítségnyújtás, hogyha nincs szerződés, a szerződés nem nem vonatkozik erre, vagy nem tér erre ki, akkor sokkal nehezebb a helyzet. E, a diplomáciára kell hagyatkozni. Ez nagyon lassú és nehézkes. Az én véleményem szerint szervezetként nincsen ezzel kapcsolatban véleményünk, de e, a személyes véleményem az, hogy ha a szerződés vonatkozik erre, akkor ez gyorsabb, egyszerűbb és megfelelő alapokra hivatkozhatunk, de jelenleg ez nehéz. Nagyon fontos, hogy legyen egy olyan szerv, amely az európai forrásokat e, ki tudja használni, összefogja, e, tárgyal és egyeztet harmadik országokkal. Köszönöm szépen! Ezt a pontot a következtetéseinkbe fölvehetnénk majd. Most pedig akkor folytassuk, mert az órára pillantottam. Moritz Kotkátó asszony következik a zöldek részéről. Köszönöm szépen, és örülök, hogy itt vannak, és válaszolnak a kérdéseinkre. A Europolhoz tenném fel a kérdésemet kaptunk bizonyos információkat egy e, tagállam e, adóhatósági vizsgálati szerveitől, és a Panama iratokkal kapcsolatos gyanús e, ügyekről, tranzakcióról volt szó. Mi a helyzet ezzel kapcsolatban? A pénzügyi nyomozó hatóságok lehet, hogy nem kapnak elég információt nemzeti szinten, és hogyha van ezzel kapcsolatban probléma, hogyan lehet ezt megoldani? Másodszor az Egyesült Királyság és Hollandia adja az összes gyanús tranzakció 67%-át. Brit képviselőként örülök hogy nagyon sok információt kapunk a, a pénzmosás elleni harcra, de kérdezem, hogy Luxemburg, Ciprus, Málta miért nem ezekkel kapcsolatban miért nincs ugyanannyi számú gyanús találat? Végül pedig, ami az Egyesült Királyságot illeti, a Brexitet nem szabad elfelejtenünk, sajnos. Az egyik aggodalmam az az, hogy kihasználják ezt arra, hogy növeljék az adó elkerülést hogyan lehet biztosítani, hogy az információ csere és az ellenőrzés felmarad azután is, hogy az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból? Ez egy nagyon fontos téma, hiszen a panamairatokból az derül ki, hogy a felmerült országoknak több mint a fele az Egyesült Királyságban van. Nos, a Brexit ügyet nem fogjuk tudni ma megoldani, mondja az elnök, ki szeretne válaszolni, Rionde úr. Igen, ami az első kérdését illeti, az egyik tagállami adó vagy pénzügyi nyomozóhivatal nem kapott semmit, nem kapta meg az információkat. Ezen a héten gyűjtjük, küldjük ki a további csomagokat, úgyhogy ez lehet a magyarázat, ami a Luxemburg, illetve Ciprus ügyét illeti. Erre nem tudok válaszolni Az Európai Bizottságnak átadtam ezeket a számokat, ennyit tudtam nekik segíteni. Van-e kiegészítés? Nincs, köszönöm. EFDD Marco Valli. Köszönöm szépen. Nagyon örülök annak, hogy az Olaf azok után, hogy a Panama akták botránya kipattant, már négy esetben vizsgálatot indított. Ez azt jelenti, hogy konkrétan tesz is valamit. Persze értem azt, hogy miért nem mondhat erről részletesebb információkat, de mégiscsak az érdekelne, hogy hogyan haladnak ezek a vizsgálatok, és mire számíthatunk, mennyire hosszú vizsgálatra számíthatunk, ezzel kapcsolatban esetleg néhány felvilágosítással szolgálhat-e vagy sem. És néhány statisztikai adat is érdekelne azzal kapcsolatban, hogy vannak-e a vizsgálatok alatt parlamenti képviselők, vagy tisztviselők a bizottság tagjain kívül, is. Tehát, hogy itt csak bizottsági személyekről van szó, vagy pedig más intézményekről is, és mennyire működtek együtt. Nagyon gyakran a különböző szakbizottságunkban, például a taxéba és most a Panama akták kapcsán megpróbáljuk megvizsgálni azt, hogy azok a dokumentumok, amelyek az etikai kódexhoz, vagy a magatartási kódexhoz kapcsolódnak, és már hosszú, vagy tíz éve működik ez, és mégis azt láthatjuk, hogy egyes országok megpróbáltak mindent megtenni az adócsalás elleni harc kapcsán, és aztán mégis, amikor a dokumentumok átadásáról van szó, akkor annyira mégsem tolják magukat előre, tehát gyakorlatilag ugyanazok az országok mindig akadályoznak, és egyfajta fiskálisan agresszív magatartást tanúsítanak. És melyek azok az országok, amelyek ebben a tekintetben inkább akadályozzák a munkát? Nem, nem gondolom, hogy ennél több információval szolgálhatok. Csak ennyit mondhatok, hogy négy esetről van szó, ugyanakkor nem biztos, hogy európai tisztviselőkről vagy biztosokról van szó. És inkább azt is el szeretném mondani ezzel kapcsolatban, hogy önmagában az, hogy az intézmények egy tagja, vagy valamelyik tisztviselőnk érintett legyen a Panama Papers ügyben, vagy legyen, vagy, vagy van egy van valamilyen köze a Panama akták ügyében megemlített cégekhez, ez önmagában nem biztos, hogy bűncselekmény, azt kell megvizsgálnunk, hogy azok a gazdasági és pénzügyi tevékenységek, amelyek a Panama akták kapcsán derültek ki, és közük van az intézményi dolgozókhoz, tiszt, tiszt, viselőkhöz ezeket vajon bevallották-e, engedélyezték -e ezeket a tevékenységeket, és alapvetően nincs-e összeférhetetlenségi eset, vagy amennyiben ez egy komoly ügy, akkor oda kell figyelni arra, hogy van-e csalás vagy korrupciós eset. Tehát alapvetően erről van szó, ezért vizsgáljuk az OLAF szintjén az európai biztosokat és tisztviselőket, de egyébként nem mondhatom meg, hogy kiről van szó. Nem gondolom, hogy ezek nagyon hosszú vizsgálatok lennének. Természetesen, hogyha az a 11 millió dokumentum is a rendelkezésünkre állna, akkor sokkal könnyebben meg tudnánk oldani ezeket az ügyeket, és akár újabb ügyek kipattanásához is vezethet mindez. Köszönöm szépen, Mája Kábré úr. Talán az én perspektívámból, ami az működés illeti, volt egy koordinációs ülés az Euró küzdne. Azt kértük, hogy vegyenek részt a tagállamok az Europolra is ugyanez vonatkozik, az Olaf képviselője is jelen lesz a következő koordinációs ülésünkön. Tehát összességében én elégedett vagyok a tagállamok részvételével a büntetőjogi eljárásokban. Köszönöm szépen. Az EPP jelentkezett a második körbe. Lenne egy kérdésem. El tudnák-e azt mondani, hogy mely tagállamok azok, amelyek a leginkább vonakodnak, melyek okoznak nehézséget, nem akarnak együttműködni, melyek, amiről elmondta, hogy 600 levelet kellett írniuk, mit kell tennünk annak érdekében, hogy a tagállamok még jobban együttműködjenek? Mind a hármójukhoz Eh, intézem ezt a kérdést, azt kezdi, aki szeretné. Hogy leszögezzem, ez a 600 jogsegélykérelem, ez mutatja a nagyságot, de ez nem azt jelenti, hogy 600 esetben voltak problémáink, pont ellenkezőleg ezekben az esetekben minden jól zajlott, mert korábban már koordináltunk és megalapodtunk dolgokban de a mennyiség az egy probléma. Azt mondanám, hogy főként a Panama papírok esetében, még itt az eljárás elején tartunk, eddig mindenki együtt működött, nem volt senki sem, aki nehézséget okozott volna, ez idáig minden jól halad. Kiegészteném a kérdést, amit Vári úr kérdezett, azok az országok, ahol a legtöbb probléma van az adóparadicsomokkal. Együttműködnek ezek az országok, vagy nem lehet ilyent megállapítani? Ami az Olafot illeti, mi európai mandátumunk alapján jártunk el, mindent egyedül tettünk, anélkül bármilyen tagállamnak együtt kellett volna működnie. Az egyetlen együttműködésre, amire szükség lett volna, az a oknyomozó újságírók együttműködése lett volna. A többi vizsgálatról persze egy másik ülésen beszélhetnék, de az önök bizottságát illető ügyben a legfontosabb számunkra az az, hogy jóvá hagyják az Európa Bizottság javaslatát, amely az EU pénzmosás elleni rendeletét, irányelvét módosítaná, és ezáltal minden tagállamnak nyilvánosságra kellene hoznia az információit a kedvezményezetekről, stb. Tehát ebben az esetben szükség van arra, hogy a jogszabályokban változtassanak annak érdekében, hogy minden tagállam közös nevezőn álljon, és legyen átláthatóság a 28 tagállam között. Szívesen osztanám az optimizmusát, mondja az elnök, de azért vannak még nyitott kérdések. Riondé úr, ennek nagyon fontos az együttműködés. Ami a Panama dokumentumokat illeti, kell az együttműködés, és lesz is, mert kiküldjük az ország csomagokat ezen a héten. Persze mindig van mit javítani, de összességében ez idáig a pénzmosás tekintetében nagyon jó az együttműködés Európában. A múlt évben voltak nehéz pillanatok. Azt láthattuk, hogy a különböző tagállamok azonban tényleg hajlandóak gyorsan és hatékonyan együttműködni. Elnök, köszönöm szépen, Paul Tang, és utána még spontán felszólaló Gomes asszony, nem Lemász, illetve Luka urak, és utána pedig figyelembe kell vennünk az időkorlátokat és tángúr. Igen, köszönöm szépen, köszönöm a vendégeknek, hogy eljöttek. Az a benyomásom, hogy minden összefügg, illegális tevékenységek, pénzmosás, de az adókerülés kérdése és Kíváncsi vagyok, hogy önök találkoztak -e már olyan rendszerekkel, amelyek kifejezett célja az adókerülés volt. Most olyan esetekre gondolok, amelyek nem törvényszerűen illegálisak, találtak-e ilyenfajta sémákat, ezt jelezték-e a tagállamok irányába? Ez volt egy általánosabb kérdésem a panel irányába. Van egy specifikus kérdésem is Riandé úrhoz. Azt láthatjuk, hogy néhány ország nem ad át információt, például Luxemburg, Malta, Ciprus. Nem, ez, nem igazán akart kitérni erre a kérdésre, de mi a gond ezekkel az országokkal? Beszélnek-e ezekkel az országokkal? Megkérdezik azt tőlük, hogy miért nem adják át az információt? Kíváncsi lennék a válaszára. Elnök, köszönöm szépen. Ki képes erre a kérdésre válaszolni? Az Európai Intézmények két képviselője Olaf. Az Olafot nem kérdezték ezzel kapcsolatban. Ezt írásban kívánják elvégezni? Az első kérdésére válaszolva, hogyha valamit mi felfedezünk, akkor ezt átadjuk a tagállamoknak. Nos, ez általában fordítva szokott történni. A tagállamok adják át az információt nekünk, mert mi nem nyomozunk. A koordinációs ülésünkön beszélünk erről, tehát megosztjuk az információkat, megosztják az információkat a tagállamok között. És hallottak-e már bármilyen fajta adókerülő megoldásról? Előfordulhat ilyesmi, de nincsen statisztikám erről, de általánosságban fordítva szokott történni. Van még valaki a listámon? Riondé úr. Ami a, ezeket a megoldásokat illeti a adókerüléssel kapcsolatban, mi sem nyomozunk, mi csak eh, koordinálunk, de látjuk azt, hogy vannak minták, amiket alkalmaznak a bűnözők az adókerülés kapcsán, ami az együttműködést illeti a különböző tagállamokkal. Én soha nem mondtam azt, hogy ne adnának át információt, de persze mindig van mit javítani. Rendben, most romana. az EPP részéről, és utána még két spontán felszólalás. Igen, köszönöm szépen. Úgy tűnik, hogy ugyanazok a kérdések foglalkoztatnak bennünket. Mindannyian azt szeretnénk tudni, hogy mely tagállamok, mely országok a legegyüttműködőbbek ezen folyamat során, és melyek azok, amelyek kevésbé hajlandóak az együttműködésre. Mivel ezt a kérdést már többször feltették, úgy tűnik, hogy önök nem hajlandóak megnevezni az országokat, nem hajlandóak senkire se újjal mutogatni, és nem akarják elmondani azt, hogy mely országok nem működnek együtt. Fordítsuk, fordítsuk meg a kérdést. Én nem hajlan, nem vagyok nem hatatom azt jónak, hogy nem nevezzük meg a együttműködő országokat. Szeretnénk javítani az együttműködést. Tehát kérem, mondják, hogyha már nem akarnám mondani ezt, hogy mely országok nem e, működnek együtt, akkor mondják meg azt, akik a minta tanulók, akik működnek együtt a legjobban. Kessler úr. Hát még egyszer mondom, hogy mi nem működünk senkivel se. Együtt mi egyedül járunk el, nem azért, mert nem akarunk kooperálni, hanem azért, mert eh, ezt egyedül kell elvégeznünk. A tagállamokkal akkor kell együttműködnünk, amikor eh, az EU költségvetésével kapcsolatban történik eh, csalás az adott tagállamokban, de hát erről más fórumon szoktunk vitatkozni. A Panama dokumentumok kapcsán egyedül járunk el, bárki segítsége nélkül. Rendben. Rendben. Akkor most még három egyperces kérdés következik. Anna Gomás, egy perc kérdés, két perc válasz. Már kicsit kifutottunk az időből. Esetleg elmondaná-e, hogy ezen lista, amelyben az offshore cégek szerepelnek a Mossack Fonseca listája, illetve a tagállamok és a terrorista szervezetek közötti összefüggésről tudnának-e valamit mondani. Nem tudom elképzelni, hogy ezt valaki már korábban ne göngyelítette volna fel. Németország kapcsán van egy olyan eset, amit nagyon jól ismerek, amikor egy korrupciós esetről van szó, amelyben tengeralattjárókat adtak el Portugáliának, de a német vizsgálat védi a korrupt cég, német céget, hogy ne adják ki őket Portugáliának. Egyébként ez a korábbi portugál miniszterelnök neve is belekapcsolódott ebbe az ügybe, és ráadásul 19 millió érdekes módon pont Panamán és a Bahama szigeteken tranzitált. A, erről majd egyesével kell visszatérnünk ezekre a kérdésekre. Gomez asszony kérdés elég nehéz kérdés, már a meghallgatás során is feltette ki. Szeretne válaszolni? Hát a hallgatás az nem lehet válasz. Alapvetően nincsen válaszom ezen konkrét esetekre, de azért hadd mondjam el azt is, hogy ezekben az esetekben egy nagyon régi, ódivatú vizsgálati módszerről van szó. Mi mindig nemzeti perspektíva alapján végezzük el ezeket a vizsgálatokat, de alapvetően a bűnözés nem nemzeti dimenzióban képzelhető el, hiszen a legtöbb esetben legalábbis amiben az Olaf nyomoz, nem egy országban követték el, mert egyszerűen a gazdasági valóság, realitás nem érdekli a határok megléte. Tehát már eleve természetüktől fogva transnacionálisak, és mégis mi nagyon fragmentált 19. századi módszereket alkalmazunk, a nemzeti perspektívákat veszük csak figyelembe, és teljesen egyértelmű az, hogy ez is egy ilyen példa. Ez is azt mutatja, hogy mennyire régi vágású perspektíváról van szó, és hogy mennyire szükséges egy Európai Uniós perspektíva, hiszen az Európai Unió tulajdonképpen egy egységes joga, jogérvényesülési térség kellene, hogy legyen. Ez a probléma, és egészen addig, amíg mindig a legjobbakat és a legrosszabbakat próbáljuk megmutatni az egyes, vagy, vagy az osztályon belül, addig ez nem fog működni, ez az együttműködés. Köszönöm. Rionde úrhoz lenne egy kérdésem, de nem tudom, hogy működik-e a mikrofonom. Riondé úrhoz, az Európoltól a következő kérdésem lenne. Ön azt mondja, hogy ön a down, hogy ön a Panama akták ügyét letöltötte, és az egyik fókuszpont az iszlám terrorizmus, a hidra és az Egyesült Királysággal kapcsolatban volt a legtöbb hit, globális iszlamista terrorizmusról van szó. Az hoz is kérdést szeretnék intézni. Én is német vagyok. Az egyik legnagyobb probléma Németországban pont a ingatlan regiszter hiánya. Rionde úr, két percben. ami a hitceket illeti terrorizmussal kapcsolatban. Nos, hát nagyon meglepő az, hogy 116 ilyen találatunk volt. Az Europol ennek kapcsán melyik országban talált a legtöbb ö, találatot? Hát ezt nem tudom elmondani, ugyanis ezt nem tehetem meg, egyszerűen a jogszabályok ezt tiltják ezt közzé tegyem, nyilvánosságra hozzam. Itt nem csak személyekről van szó, hanem ahogyan önök is tudják, az Európolban az adatvédelem nagyon fontos, és éppen ezért nem lehet kiadni ezt a Az információt ezt csak a tagállamok beleegyezésével tehetném meg. Kérem az önök megértését, én európai intézmények képviselőjeként nem mutogathatok újjal semmilyen tagállamra. Nekünk a Eurojustnál az a feladatunk, hogy a nehézségeken felülemelkedjünk, és ezt a koordináció eszközén keresztül tegyük meg. Tehát a jelenlegi rendszeren keresztül kell dolgoznunk, akár tetszik, akár nem. Van, ami jobban tetszik nekünk is, van, ami kevésbé, de nem ez a mi feladatunk. A mi feladatunk az együttműködésen alapuló ö, munka. Ez a mi feladatunk. Äh, Herrn Luca als nächster und dann... Luca, Luca úr, és aztán 11 perccel äh, késve lezárjuk. Nekem is lenne egy kérdésem de Demászi úrhoz csatlakozva az európai népek közvetlenül megválasztott tagjai vagyunk az Európai Parlamentnek, egy, ilyen egyértelmű kérdésre visszautasítják a választ, a terrorizmus összekapcsolódása ezekkel a pénzügyi tranzakciókkal, ezt elképesztőnek tartom, és elfogadhatónak tartom vannak-e olyan országok, amelyek kifejezetten érzékenyek? Azt mondták, hogy nincs. Ez volt a válasz hárman, és ezt mondták. A European Savings Tax Directive alól a kivételt élvez Luxemburg és Ausztria. Ezekkel az országokkal mi a helyzet? Luxemburg és Ausztria ugyanannyira együttműködőek, mint az Európai Unió többi országa? Köszönjük a kérdést! Várjuk a választ. Ki gondolja úgy, hogy meg tudja válaszolni a kérdést? Ehm, nyilván ezen országok képviselői is hallották a kérdést. Maja Capri úr nem tud mit ezzel, ezzel kapcsolatban mit mondani. Luke úr, én ezt már elmondtam, hogy a legnagyobb koordinációs gyakorlat, ez a Panama iratokkal kapcsolatos volt, az Európai Uniós tagállamok, eh, tehát nagyon is készségesek az együttműködésre, ez is azt mutatja Rionde úr, Europol, Kessler úr, eh, Olaf, valami záró megjegyzés. Nem arról van szó, hogy nem akarok mit mondani, eh, el kell mondanom, hogy nem működök együtt a tagállamokkal, a, a, a, pénzmosás kapcsán, mert a pénzmosás nem a mi kompetenciánkba tartozik. Ausztriában és Luxemburgban is csalással kapcsolatos vizsgálatokat folytatunk, ami az együttműködési készségüket illeti, ezen bűncselekményekkel kapcsolatban ugyanolyan együttműködőek Ausztria és Luxemburg, mint más tagállamok, ami azonban a pénzmosást illeti, ez nem, ez nem a mi kapacitásunk, nem a mi illetékességünk. Nem, én egyetlen országban sem folytatok semmilyen vizsgálatot pénzmosással kapcsolatban, lehet, hogy a kollégáim más helyzetben vannak a, valahogy más, valamilyen más csatornán keresztül kell választ szereznünk a kérdésünkre, mondja az elnök. Köszönöm a három szakértőnek a részvételt, nagyon sok információt kaptunk, az együttműködés a Panama iratokkal kapcsolatban jó összességében, és majd meglátjuk, hogy milyen esetekben van szükség további válaszokra. Köszönöm szépen a részvételt. Akkor most lezárom ezt a részt, és egy két perces szünetet tartunk, hogy megvárjuk, míg helyet foglalnak a második panel résztvevői. Ah, voilà, je vais me déconnecter. Je vous laisse. Merci. Désolé, hein. Je vous en prie, monsieur.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 So, meine sehr verehrten Damen und Herren, wir wollen mit dem zweiten... Hölgyeim és Uraim, akkor elkezdjük a következő résszel a munkánkat. Egy kis késésben vagyunk, 16.45 helyett már 5 óra van, ezért azon kell lennünk, hogy a kérdés-válaszok rész kicsit rövidebb legyen. Üdvözlöm az itt megjelenteket, Filip de Koster úr, aki a belga pénzügyi hírszerzési egység vezetője, Mise Klász úr. Hol van ő? Az előbb még itt volt. Jó, megvan. Aki belga ügyész, és Norbert Naulin, aki az EOX speciális nyomozási egység vezetője Észak-Rajna-Vesztfáliából és foglalkozik a Panama dokumentumokkal, és videón látjuk egy kicsit sötéten, de én látom őt, Patrick Montagné urat, aki a francia felügyeleti szerv vezetője. Üdvözlöm minden négyüket itt körünkben, a belga kolléga éppen egy kicsit kiment, de itt van, én már üdvözöltem is őt, de kezdjük a munkát. Üdvözlöm önöket, az előzetes megjegyzéseket most megspórolom önöknek a időbeli késedelem miatt. Örülnék, hogyha 8 percben tudnák összefoglalni mondani valójukat 10 perc miatt, hogy még legyen idő a kérdésekre és a válaszokra, és Klász urat is ismételten üdvözlöm. Először megadom a szót a belga pénzügyi hírszerzési egység vezetőjének, Filip de Kosternek. Most eh, azzal a kérdéssel foglalkozunk, hogy milyen a nemzeti perspektívája eh, ennek a témakörnek, és milyen tapasztalatok vannak. De Koster úr, tessék! Köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! Három nyelven beszélhetek, úgyhogy franciául fogok beszélni, mert ezt még keves, túl keveset hallottam ma délután. Egy nagyon érdekes dokumentumot készítettem elő, ön 8 percet adott nekem, megpróbálom ezt betartani. Pénzügyi eh, hírszerzési eh, egységnél dolgozom itt Belgiumban, és nagyon röviden megpróbálom összehang, összefoglalni azt, hogy mit is tesz ez az egység, mi a mi feladatunk, eh, milyen munkát kezdtünk. És aztán végül várom majd a kérdéseket elképzelhető, hogy majd a kérdések kapcsán is néhány felvilágosítással szolgálhatok a Panama akták kapcsán. 1993-ban hozták létre ezt az egységet, 95 óta a jogrendben is létezik az adócsalásból származó pénzmosás, vagy összegek pénzmosására vonatkozó tétel. A hosszú évek során, nagyjából 7-8 évvel ezelőtt ezt a koncepciót egy kicsit pontosítanunk kellett, már csak azért is, mert eléggé egzotikus koncepcióról volt szó, és a szervezett, illetve súlyos adócsalásról van szó, ami azt jelenti, hogy innentől kezdve csak ez a komoly, tehát súlyos esetek tartoznak hozzánk. Az egyszerű adócsalás nem hozzánk tartozik. Mi is a feladata ennek a belga hírszerzési egységnek? Nos, hát először is gyanúk kapcsán dolgozunk, partnereket keresünk meg a világban más szervezeteket, amelyek szintén ezzel a problémakörrel foglalkoznak és ezeket a gyanús ügyleteket próbáljuk kivizsgálni. Belgiumban az összes állami szervezettel, bíróságokkal, rendvédelmi szervezetekkel, hírszerzési szervezetekkel és adóügyi szervezetekkel is felvehetjük a kapcsolatot, konkrétan az Oláffal is, abban az esetben, ha az Európai Unió költségvetésének kárára elkövetett adócsalásról van szó. Hatalmas tehát ez a terület, amennyiben egy gyanús ügylet üti fel a fejét, az a feladatunk, hogy a bírósági, bíróságoknak átadjuk ezt a dossziét, és nálunk Belgiumban az a lehetőség is rendelkezésre áll, hogy administratív módon öt napig befagyasszuk a vizsgált személy bankszámláját. Tavaly például na, öt napon keresztül ezt megtehettem egy személy kapcsán, tehát ilyenkor egy administratív blokkolást kellett leállítanunk. Itt csak a munkanapok számítanak ebben az öt napban, tehát például múlt pénteken itt Belgiumban munkaszüneti nap volt, az nem számított volna bele adócsalásból elkövetett, tehát adócsalásból származó összegek pénzmosásáról van itt szó. Mi a különbség az alap jogsértés és a pénzmosás között? Most hát itt elképzelhető, hogy követnek egy adócsalási bűncselekményt bárhol, bárhol, és aztán ezt különböző helyeken elrejtik, akár ingóságok, akár ingatlanok formájában le tudjuk ezeket a bankszámlákat blokkolni, vagy pedig átadjuk az illetékes hatóságoknak az erre vonatkozó tájékoztatót. Miért kell az adócsalás és a pénzmosás elleni harcot lefolytatnunk? Én államügyész is vagyok, és ezért már hosszú évek óta meggyő, meg vagyok győződve arról, hogy stratégiára van szükség a pénzügyi bűncselekmények kapcsán. A CRF tagjaként én úgy gondolom, hogy a pénzmosás, a csalás, bármiféle bűncselekmény, vagy a szervezett bűnözés által elkövetett bűncselekmények ellen kell felvenni a harcot, de ugyanakkor a bírósági kollégák, illetve a rendvédelmi szervek, rendőrség, nyomozás mindig egy alap bűncselekményt keresnek, tehát pénzügyi bűncselekmények, prostitú, prostitúció, embercsempészet, vagy bármi más. Mi a fontosabb? Tehát ezt kell megállapítani a pénzmosás konkrétan, vagy pedig az alapbűncselekmény. Én szerintem teljesen mindegy, nagyon gyakran az a probléma, hogy lejárnak ezek az időszakok, és az is igaz, hogy a pénzmosás mm, lassabban évül el, tehát itt tulajdonképpen ezen keresztül egy további eszköz van a kezünkben, arra vonatkozólag, hogy nem csak egy szemét szankcionáljunk, hanem vissza tudjuk szerezni az okozott kárnak az összegét. Például vannak olyan országok, amelyek az Európai Unióban nagyon is együttműködő jellegűek, de most térjünk vissza az önök által leginkább érdekesnek tartott ügyre. A adócsalás, panoma akták, akár szervezet, akár nem, akár egyszerű, akár súlyos bűncselekményről legyen szó. Együtt tudunk működni a közigazgatási szervekkel, a belga adóhatósággal, vagy pedig az áfa ellenőrzésekkel. Ők tőlük egyébként nagyon sok információt kapunk, és nekik is adunk ilyen információkat, és ezen keresztül tudjuk folytatni munkánkat. Nem félünk attól, hogy az adócsalásból származó összegek pénzmosásával foglalkozzunk. Ugyanakkor különböző stádiumok között különbséget kell tenni. Itt van az áfacsalás, ez nagyon egyszerű, és ez gyakorlatilag egyik napról a másikra fel lehet göngyölíteni. Az offshore vagy Panama számlák esetében arra kell emlékeznünk, hogy az, hogy valakinek van egy bankszámlája külföldön, az önmagában nem szabálysértős. De az, hogy ezt nem vallja be az adóbevallásában, az viszont már bűncselekmény. Tehát például mondjuk a kedves kolléga ma Bahama szigetén nyit egy szép kis bankszámlát, ez önmagában nem probléma. De ha jövőre az adó bevallásában ezt nem jelzi, akkor ott már egy kicsit bonyolultabbá válik a helyzet. Gyakorlatilag mától kezdve egy 5-6 hónapon keresztül semmit sem tudunk tenni, csak várakozunk, várakozó állásponton vagyunk, és arra várunk, hogy valaki egy ballépést kövessen el. Egy másik fontos gondolat, és itt el is hagynám a nemzeti szintet, kilépnénk a nemzetközi szintre, hiszen itt van a Eurojust, és nagyon nagyra ítélem az ő munkájukat, a Europolnak is a munkája nagyon érdekes, és jó az együttműködésünk is. Én azt hiszem, hogy Belgium mindenképpen a jó tanulók között, vagy az együttműködő szervezetek között található. Egyébként nincs is más lehetőségünk. Lehet, hogy vannak olyan egységek, amelyek kevésbé működnek együtt, nem azért, mert nem akarnak, hanem egyszerűen ez így alakult. De itt az Európai Unión belül, vagy ezen felül van itt azért egy olyan struktúra, amit lehet, hogy nem ismernek kellőképpen. Az Egmont csoportról van szó. Ez 180 ö, ilyen egységet tömörít magában a világon. Ezt a belgák, az amerikák, amerikaiak hozták létre 1985-ben az Egmont épületben itt Brüsszelben, és gyakorlatilag az összes érintett szervezet, hatóság évente háromszor, négyszer találkozik annak érdekében, hogy megvitassa ezeket a kérdéseket. Természetesen a dossziéknak egyik fontos témája ma a Panama akták ügye. Jöjjünk, tehát térjünk vissza erre a kérdésre. Igen, kaptam neveket amelyeket az adóhatóságok adtak át nekem, 240 ilyen névről van szó, vagy 97, 87, 97, 97 dosszié van egyenlőre, amelyet megnyitottunk. Mit tudok ezekkel tenni? Egyenlőre semmit, mert kértük, hogy adjanak kiegészítő tájékoztatásokat. Egyelőre még ilyen nincsen, hát majd lehet, hogy a Mikulásnak lesz benne a nagy puttonyába, meglátjuk, várakozunk. Azt tudunk, csak, az a, csak abból tudunk főzni, ami itt van előttünk szerintem inkább arra lenne szükség, hogy szinergiákat építsünk ki. Lehet, hogy ezen keresztül sokkolok egyeseket, hallottunk is az Europolról sokat, a Eurojustról is hallottunk már. Én azt mondom, hogy miért is nem kellene elgondolkodni azon, hogy egy FIU jellegű új szervezetet hozzunk létre. És most várom a kérdéseket. Köszönöm szépen, elnök úr. Patrick Montoyer, eh, aki videokonferencián csatlakozik be, neki fogom megadni a szót. Eh, Montagné úr, eh, a francia kollégák részéről ön tehát a felülvizsgálati szerv tagja, úgyhogy megadom a szót. Köszönöm szépen. Nagyon sajnálom, hogy egy kicsit sötét a kép, nem olyan nagyon látnak engem. Arról eh, szeretnék beszélni, hogy eh, milyen hatóságról van szó. 2010-ben hoz jött ez létre a, a biztosítási és a bankhatóságok eh, fúziójából. Ez azt jelenti, hogy a, Fran- a Francia Központi Bank eszközét használjuk, a, a, a biztosító társaságok és a bankok biztonságát kell biztosítanunk, a terrorizmus finanszírozását megszüntetni, illetve a pénzmosás elleni harcot felvetni, a harmadik feladatunk pedig a bank és a biztosítási szervezetek kereskedelmi gyakorlatának az ellenőrzése. Franciaországban van még a pénzügyi piacok szabályozója, amely a pénzügyi eszközök értékesítését is ellenőrzi bármilyen típusú ügyfeleknek mivel itt egy olyan ügyről van szó, amely konkrét ügy, és konkrét kérdést tettek fel nekünk, mégpedig a Panema iratokkal kapcsolatban. A mi felelősségünk ezzel kapcsolatban Eh, azért merül fel, mert a terrorizmus finanszírozásával, finanszírozása ellen, illetve a pénzmosás ellen fellépünk, egyértelmű tehát. A feladatunk az az, hogy biztosítsuk, hogy a bankok, illetve a eh, biztosítótársaságok, illetve a közvetítők tartsák tiszteletben a jogszabályokat. Mi a trakf a Trakfával együttműködünk, de mi e, egy olyan hatóság vagyunk, amely biztosítja azt, hogy a bank, bankok, illetve a biztosító társaságok a jogszabályokat megfelelően e, e, hajtják, hajtsák végre. Vagy távolról, vagy helyszínen ellenőrzünk, ez lehetővé teszi számunkra, hogy specifikus dokumentumokat értékelve, bizonyos ellenőrzéseket elvégezzünk, megnézzük évente bizonyos tranzakciókat. A legjobb módszer az ellenőrzésre az a helyszíni ellenőrzés, hogy biztosítsuk azt, hogy az eljárások, amelyek a jogszabályokban szerepelnek, megfelelően működnek, és a bankok, biztosító társaságok az feladatukat ellátják, azonosítják az ügyfeleket, és hogyha felmerül például egy gyanú, akkor forduljanak a francia hatóságokhoz. Ami a Panama íratokat illeti, amely konkrétan itt, amelyről itt most konkrétan szó szóban. Ezzel kapcsolatban egy részletesebb anyagot készítettünk. Bizonyos vizsgálatokat kezdtünk 2016 áprilisa óta, hogy megvizsgáljuk a bankok, illetve a biztosítótársaságok szerepét. Olyan bankokról, biztosítótársaságokról van szó, amelyek sok, amelyeknek sok külföldi ügyfelek van, vagy külföldön működnek, és megvizsgáljuk a panamai ügyvédi irodával való kapcsolataikat. Aztán még mindig folytatjuk az információk elemzését, aztán az ellenőrző tevékenységünket bizonyos egységekre koncentráljuk, amelyek bejelentették, hogy bizonyos kapcsolatokkal rendelkeznek. Kétféleképpen vizsgálódunk. Egyrészt információkat kérünk eh, a bankoktól, biztosítótársaságoktól, vagy pedig mi magunk vizsgálatot indultunk a helyszínen, a mm, nemzetközi magánbankok esetében főleg, és ennek alapján próbáljuk az információkat megszerezni. Mi magunk nem a pénzügyi csalások ellen lépünk fel, hanem az általános a pénzmosással kapcsolatos, illetve a terrorizmus finanszírozásával kapcsolatos ellenőrző szerepünk e, arra vonatkozik, hogy jelentség, biztosítsuk azt, hogy a bankok jelentség azokat a tranzakciókat, tevékenységeket, amelyek a pénzmosás gyanúját vetik fel. Ami olyan pénzügyi csalásokat illeti, amelyek a pénzmosásra utalhatnak, ez elég régóta így van Franciaországban, és az Európai Unióban ez a teljes harmonizációra nem került azonnal sor. Ez, a típusú kontrolltevékenységet folytatjuk tehát. A munkánk elég bonyolult, biztosítanunk kell a hatékony és működő ellenőrzést a multinacionális cégekkel kapcsolatban. Azok a cégek, amelyek Franciaországban működnek függetlenül az eredetüktől, akár leányvállalat formájában is be kell, hogy tartsák a rájuk vonatkozó szabályokat, hogyha Európai Uniós cégek leányvállalatairól van szó, eh, biztosítanunk kell azt, hogy az anya cég eh, is eh, tartsa be a szabályokat. Vannak olyan jogszabályok, illetve vannak olyan jogrendek, amelyek a mi jogszabályunk végrehajtását esetleg akadályozzák meg kell vizsgálnunk, hogy konkrétan mi történik ezekben a leányvállalatokban, e, e, és Ez az nagy e, kihívás, ugyanis a bank titok vonatkozik ezekre is. A külföldi hat, külső hatóságokkal egyezményeket tudunk kötni, ez is az illetékösségünkbe tartozik. Az adott országgal együtt tudunk működni a pénzmosás elleni harcban. adott esetben a francia hatóságnak tudják jelenteni ezek a cégek a pénzmosás gyanúját, amennyiben erre sor kerül a francia anyavállalat, illetve a másút működő leányvállalatok között. Ami az anyavállalatot illeti, ennek bizonyos illetékessége, feladata van, Egy olyan dologról van itt szó, amely nagy kívás elé állít bennünket. A pénzmosás elleni harc irányelve Eh, a végrehajtása és a mi, feladata, mi, mi feladatunk, tehát a pénzmosás elleni harc és a prudenciális felügyelet mind a kettő az illetékességünkbe tartozik. Eh, a bankok és a biztosító társaságok működésének megértése eh, nagyon fontos, hogy ezt a feladatot el tudjuk végezni, és itt nem egy olyan dologról van szó, amely a bankok, illetve biztosító társaságok központi tevékenységétől elválasztható lenne. Ezeknek a bankoknak a mindennapi feladatába tartozik az ügyfelek azonosítása, a, az összegek, az rajtuk átmenő összegek azonosítása bizonyos kapcsolataink vannak, eléggé közös, szoros kapcsolataink vannak a francia nyomozóhatóságukkal is, és a mi illetékességünk alá tartozó bankokat, illetve biztosítótársaságokat nekünk ellenőriznünk kell, a helyszínen folytatott ellenőrzéseink eredményeit továbbadjuk. A specifikus esetekről van szó. teszteljük a különböző pénzmosás elleni harc mechanizmusokat, hogyha a gyanú megerősödik, akkor ezt jelentjük. Ennyiben hagynánk, elnök úr, hogyha jól tudom, akkor ennyi időm volt. Köszönöm szépen Montagné úrnak. Érdekes betekintést kaptunk a francia gyakorlatba, és most tovább is adnám Michel Klesznek a szót, belga államügyész, tessék, Ani a szó. Köszönöm. Köszönöm szépen. Én csak vizsgálati nyomozó vagyok, nem vagyok ügyész. A tapasztalatom ennyi év után azt mondja, hogy egyrészt a Panama akta kapcsán a belga parlamentbe behívtak, és ott azt mondtam, hogy csodálkozom az, hogy önök csodálkoznak. Mit is csodálkoznak maguk? Hiszen mi, akik szakértőként foglalkozunk a pénzügyi bűncselekményekkel, pontosan tudjuk évek óta, hogy ez megtörténik. Hát persze, nagyon jó, hogy itt van ez a Panama akták ügye, de jövőre lehetne egy Kajmán szigetek, Papers és más ügyek, akár legalább 40 éven keresztül lehetne minden évben egy ilyen botrányt kipattintani, és azt hiszem, hogy ezt a jelenséget már korábban is ismertük. Tehát alapvetően Belgiumban, ami kiderült, az azért nagyon jó, hiszen itt van egy olyan jelenség, amelynek kapcsán most újabb vizsgáló bizottságokat lehet létrehozni a parlamentben, és lehetséges, hogy már túl késő lesz a reakciónk bármire hogy hatékonyabban tudjunk fellépni, Bökoszter úrhoz kapcsolódva azt szeretném elmondani, hogy szerintem nagyon fontos az, hogy itt nem fiskális problémáról van szó. Alapvetően a Panama akták kapcsa, kapcsán inkább a bűnözés szót kellene alkalmaznunk, tehát a pénzügyi bűnözésről kellene így beszélnünk. Négyfajta ilyen bűnözés létezik, gyakorlatilag, amikor valaki kihív mondjuk egy vízvezetékszerelőt, akkor az első dolog, amit megkérdeznek a vízvezetékszerelő, hogy kérünk-e áfás számlát vagy sem, és az emberek többség azt mondja, hogy nem. Aztán mondjuk a másik eset az az, hogy ha valaki egy úszómedencét akar építetni, és azt mondják, hogy jó, hát akkor ezt írjuk az önök cégének a számlájára, vagy valami ilyesmi. A harmadik eset a korrupció, akár privát vagy közszféráról legyen szó, és ez itt Európában biztos, hogy kevésbé érintett, mint máshol, főként a déli féltekén a világnak, hiszen ott gyakorlatilag ez mindent megakadályoz, még a demokrácia működését sem, de ugyanakkor, ha nem figyelünk rá oda, akkor a következő évek során a korrupció meggyilkolja, megöli a demokráciát és bizony itt erről van szó, hogy emberek ezt életvitelszerűen gyakorolják. Aztán a negyedik fajta a nagy bűnözésre vonatkozik. És itt megint csak a pénzügyi bűnözésben különbséget kell tenni a virtuális bűnözés kapcsán. Az Eurofisk és a UECD azt mondja, hogy 500 vagy 250 milliárd euróról van szó évente. Ezek, ez az, ezek az összegek fiktív tevékenységek kapcsán nem kerülnek befizetésre az adóhatóságoknak. Itt arról van szó, hogy különböző nem, tehát hogy nem valós adatokat szolgáltatnak be. Dubai például egy ilyen eset. Dubai az azonban legyen bye-bye. És aztán itt vannak a nagy bűnözők. Tudják-e önök azt, hogy hogy néz ki a kábítószer csempészet kapcsol, összegei? 7 milliárd dollárról van szó. 300 millió ö, évente Európában a csalás, csempészet árbevétele, de hát aztán még nem beszélve a prostitúcióról vagy az embercsempészetről. Ez mind piszkos pénz, amit valahogy meg kell nekik, a bűnözőknek tisztítaniuk. Aztán itt van a terrorizmus, ami egészen különleges, mert itt a pénzügyi bűnözés az először, tehát először pénzügyi bűncselekményt követnek, és azután következnek a terrorista cselekmények és bűncselekmények, és tehát ennek kapcsán a radikalizációt is végig kell gondolnunk. Azután. Ott vannak az úgynevezett facilitátorok, akik nélkül nem lehetne mindezt megvalósítani. A banki adó tanácsadókról van szó, vagy az ügyvédekről. Egy egész hadsereg áll le mögött a, az egész ügy mögött. Az biztos, hogy a Panama akták kapcsán ők azok, akiket először fel kellene göngyöríteni. Akár egy órán keresztül el tudnám magyarázni azt, hogy mennyire borzasztó az, hogy hazámban nincsenek, nincsen erre vonatkozó, tehát nem, nem tudjuk ezeket a bűncselekményeket kinyomozni, mert nincsen elég pénz. Ami a pénzmosást illeti, nagyon jó az, hogy van egy szuper jogszabályunk, amelyre az úr is utalt előttem, az 505-ös cikk a belga BTK-ból nagyon jól működik, mert ez ennek kapcsán a pénzmosás főbűncselekményének minősül, tehát nem kell előtte mondjuk kábítószerkereskedelemért elkapni valakit, hogy ezzel is meg lehessen vádolni. Ebben az esetben ugye fontos a javak lefoglalása. Ez egy fontos jog. Le lehet foglalni a bűncselekmény elkövetőinek a vagyonát. Gyakorlatilag ugyanúgy, mint ahogyan a pénzmosás tárgyát képező összeg teljes egészében lefoglalhatóvá válik. Aztán nézzük most európai szempontból a helyzetet. Én vizsgáló bíróként miért mondom azt, hogy olyan sok mindent lehetne tenni? De Koszter úr, amikor ön azt gondolja, hogy 2011-ben, azt hiszem februárban, részt vettem én is a Tax Crimes csal, csalások kapcsán hoztuk létre az Eurofisket, egy nagyon fontos és hatékony információcseréről szóló és oktatási eszközről van szó. Miért várakozunk azért, hogy ilyen jellegű hatóságokat létrehozzunk, hiszen egyrészt rá kell, meg kell találnunk azt, hogy hogyan valósul meg a pénzmosás. Ha nincs pénzmosás, nincs Panama sem. A modus operandi kapcsán fontos lenne egyrészt azt látni, hogy kik azok, akik a pénzt bőröndökbe rejtik, és ez még most is így van, higgyék el, eléggé furcsa szemekkel néznek rám, de hát itt egy öreg esetről van szó, kompenzációs rendszerek működnek, főként a Magreb országokban. Három. A család számlázás, ez is nagyon jól működik sajnos, és négy, olyan kereskedelmi műveletek, amelyek nem léteznek valójában, tehát ilyen fedő műveletek kapcsán külföldre lehet utalni ezeket az összegeket. Nos, hát erre kellene rávilágítani, és ezen keresztül kellene azonosítani azt, hogy kik az úgynevezett facilitátorok hiszen ők sokszor a kis smartphone-jukon tevékenykednek, hogyha azt ütjük be a telefonunkba, hogy ad, hogy adóparadicsom, akkor nem a Panama Papers esetei fognak feljönni, hanem különböző telefonszámok, hogy kihez forduljunk, hogyha ezt szeretnénk végezni. Őket kellene azonosítani és ötöd sorban, és azt hiszem, hogy ez talán az önök feladata is. Sokkal szélesebb kritériumokon keresztül kellene definiálni, hogy mit is jelent az, hogy adóparadicsom, és megfelelő definícióval kell ezt ellátni, kell egy listát létrehozni az adóparadicsomokról, és én úgy gondolom, hogy önök itt Európai Parlamentként 2013. októberében egy korrupcióval foglalkozó nagyon jó munkát adtak ki a kezükből, és aztán a tagállamok ezt kidobták a szemétbe. Önök olyan eszközöket javasoltak, amelyeket soha a tagállamok nem követtek, és aztán pedig a Világbankkal és az IMF-fel együtt nagyon fontos lenne éves szinten bebizonyítani azt, hogy a pénzügyi bűnözés milyen óriási károkat okoz, hogy az emberek értsék az egész világon azt, hogy gyakorlatilag egy soha nem látott eseményen állunk szemben, és ugyanakkor nagyon fontos lenne ezt minél hamarabb megfékezni politikai szinten, azokban az országokkal szemben is, amelyekben ezt megtaláljuk, ezt a jelenséget. Köszönöm szépen. Misek lesznek eh, ön, mint eh, vizsgáló bíró sok tapasztalattal rendelkezik. Norbert Naulin lesz az utolsó hozzászólónk, aki Északra a Veszpáliából érkezett, és az ottani speciális egység vezetője. Kérem, mondja el nekünk, hogy milyen ö, eh, okokat láttak. Igen, köszönöm szépen, hölgyeim és uraim! engedjék meg, hogy bemutassam azt, hogy milyen fajta tevékenységgel rendelkezünk. Először is eh, az a csoport, amit vezetek északra Vesztfáliában, ez egy új csoport. 2015. februárja óta eh, létezik, eh, adókerüléssel foglalkozunk, és a cél az az volt, hogy az adócsalás és más általános büntettek közötti kapcsolatot tárgyuk fel. Itt szó lehet bármilyen büntettel, büntetről, például szervezetbűnözésről, vagy olyan büntetekről, amelyek más gazdasági cselekményekhez kötődnek, például a korrupcióhoz. A terrorfinanszírozás kapcsán is foglalkozunk az adókerüléssel. Hogy széles körül legyen a nyomozás, és a rendőrségi kollégákkal együtt eh, ki tudjuk használni a jogáltal adott lehetőséget, ezért jött létre ez a csoport. Az egyik nyomozás, amit eh, levezetünk, ez egy olyan nyomozás, eh, amelynek a neve e, csatorna vagy kanál nálunk. 2013 végén észak rajna Westfália, illetve a pénzügyi hatóság Wuppertalból egy informánstól adatokat vásárolt. Ezek az adatok nem ugyanazok, mint a Panama iratok. A Panama iratok alatt mi az adatok nyilvánosságra hozását értjük, amit az újságírók szereztek meg. Ami a mi adatainkat összeköti a Panama iratokkal, az az, hogy nálunk az offshore társaságok létre hozzása egy olyan ügyvédi iroda által történt, amely a panamai iratok kapcsán is előfordult. Offshore társaságokat hoztak létre, és szereztek meg az elkövetők, és gazdaságilag részt vettek az ilyenfajta offshore társaságokban. Konkrét módon azt láthatjuk, hogy láthattuk a, a alapító okiratot, elnökségi ülések jegyzőkönyvét láthattuk, a belsőre döntő dokumentumokat, a meghatalmazást is megtaláltuk. Ezen kívül megkaptuk a hivatalos részvényjegyzékből a dokumentumokat, megkaptuk azt, hogy a Mossack Fonseca milyen szolgáltatásokat végzett, milyen díjazását, és láthattuk a háttérinformációkat is az egyes cégekkel kapcsolatban, és eh, a, ezekről láttunk még e-maileket bankoktól, részvénykezelőktől, illetve a Mossack Fonseca ügyvédirodától is. Viszont nem kaptunk információt a számlákról, vagy számla más számhoz kérdésekről. Ezen anyagból, amit így kaptunk, egyértelmű ismeretek vázolódtak fel, vagyis az úgynevezett a tulajdonos neve az offshore cég neve és székhelye. Ennek során nem az a helyzet, hogy minden offshore, offshore cég, amit létrehozott a Fonseca, az Panamában székelt volna. Voltak olyanok is, amelyek a Szeseleken, a, a Kajmán-szigeteken voltak. A Mossack Fonseca egy nemzet közeleg tevékenykedő ügyvédcég, 44 országban van jelen, és minden régióban offshore cégeket hoz létre, mindenhol, nem csak Panamában. Az offshore cég székhelye az nem azt jelenti, hogy Panamában van a vagyonkezelés. Ezek itt Európában is lehetnek, európai számlákon, viszont amit láthatunk, az az, hogy kik a hivatalos elnökök, tagok, ezek általában a Mossack Fonseca ügyvédiroda munkatársai, tagjai, és azt is láthatjuk, hogy kik voltak itt a vagyonkezelők, akik valóban tevékenykedtek. Elmondtam egészen egyértelműen, hogy nincs egy olyan eset sem, amit konkrétan szemléltünk volna, és ahol a kedvezményezett tulajdonos személyesen találkozott volna a Mossack Fonszekával, ez mindig bankok által, azok munkatársai által történt, különböző pénzügyi szolgáltatókon keresztül történt ez. Ők fizették meg az offshore cégek alapítási díját is ezeket persze tovább számlázták. Volt egy érdekesség, hogyha az volt a helyzet, hogy egy bankot bíztak meg egy offshore cég létrehozásával, akkor a, az ügyfél csak és a bankon keresztül érte el a, a, az, a, az offshore céget, hogyha megváltoztatta a bankot. Az ügyfél akkor az offshore céget is törölték, tehát egy adott bankhoz kötötték az offshore cég számláját. Mindannyian tudjuk, hogy a helyzet az az, hogy a nyilvánosság, a hatóságok ezen konstrukció esetében nem látják azt, hogy ki az igazi tulajdonos, és ez a megbízás felhatalmazás és egy belső ö, dolog. A tulajdonos ismeri ezt, illetve a Fonseca cég munkatársa, mások nem ismerik ezt a dokumentumot. Számunkra, amikor megkaptuk ezt az anyagot, az volt a kérdés, hogy mire lehet felhasználni egy ilyen offshore céget, Mi, milyen fajta leckét lehet ebből levonni, milyen fajta tanulságot lehet ebből levonni. Általában az offshore cégeket pénzmosásra használják fel annak érdekében, hogy büntetőből származó pénzeket titkoljanak el, másrészt adócsalásra is kiválóak ezek az offshore cégek. Az adócsalás nálunk 90%-ban volt az a büntet, ami miatt alkalmazták ezt a konstrukciót. Nyomozásokat folytattunk majdnem 500 német állampolgár esetében, 50 bank pénzügyi szolgáltató került a látókörünkbe, és gyanúsítottként mi a Mossack Fonseca ügyvédiroda munkatársait láttuk, ugyanígy a részvő bankok és pénzszolgáltatók munkatársai eljártak, akik segítették az adócsalást, a pénzmosást, illetve az azonosított kedvezményezett tulajdonosok voltak a gyanúsítottak a adócsalás gyanúja miatt. A résztvevő hatóság a Kölni államügyészség volt, és nyomozó hatóságként az észak vesztfálai eh, bűnügyi hatóság eh, lépett eh, fel. A nyomozások során bizonyos fajta célokat is meghatároztunk, és a nyomozási célok a következők voltak, a büntetőjogi szankcionálás, a, az adók behajtása, illetve a elkobzása a vagyonnak. Ezen kívül szerettük volna a résztvevő jogi személyeket is szankcionálni, mint például a bankokat, és természetesen a eljáró természetes személyeket is szeretük volna szankcionálni. A nyomozás során úgy jártunk el, hogy főként azokat a személyeket és intézményeket próbáltuk feltárni, amelyeket Németországon belül szankcionálhattunk, például német, cég, német bankok anyavállalatairól volt szó, amelyek eh, Luxemburgban rendelkeztek például leányvállalattal, az esetek 90%-ában volt eh, adócsalás, eh, adócsaláshoz való segítségnyújtás, és volt még egy másik motivum is, más ö, oka, és ö, mindennek, mégpedig az, hogy egy természetes európai személy, hogyha egy másik európai államban hozott létre számlát, nem kellett megadóztatni, és gyakran előfordult, hogy a számlát átadták egy offshore cégnek, és ebből az okból hozták eh, létre ezeket az offshore cégeket, hogy ezt a kamat eh, irányelvet megkerüljék. Az adócsalás eh, segítése, amit láthattunk, ezek számunkra szervezett módját mutatták a gazdasági bűnözésnek. Ezzel zárnám le. Köszönöm szépen Naulin úrnak. Nagyon sok érdekes információt hallhattunk. Már van egy kis gondunk az idővel. 18.30-ig kell lezárni az ülést. Hogyha jól látom, ez 45 perc. Sokan kívánnak szólni. A következőt javaslom. Azt javaslom, hogy 3 perces szlotokat iktatunk be. Egy perc kérdés, két perces válasz. Ha ez lehetséges, még Michel úrnak is sikerülni fog hiszen korábbi külügyminiszterként talán sikerül önnek ennek, vagy a korábbi biztosként. Luke űr, elnök úr, sokat beszéltünk arról, hogy többet kérdezhetnek a e, képviselők. E, most meg megint csak a e, képviselők hozzászólási idejét korlátozza. Na jó, fél hétkor le kell zárnunk az ülést, de akkor a kollégáknak csak a fele tehet fel kérdéseket. Világos eh, szabályaink vannak, a tolmácsoknak is vannak szabályok, fél hétig áll rendelkezésünkre az infrastruktúra. Eh, talán, eh, ha rövid kérdést tudnának feltenni a kollégák, Kofet úré a szó először. Köszönöm szépen, elnök nagyon röviden, és tiszteletben tartom az időkereteket. Philip de Kosztának először is köszönöm szépen az előadását. Ön említett egy javaslatot, egy európai FIU-t kellene létrehozni, hogy hatékonyabbak legyünk. Ez a gyakorlatban hogy néznek ki, és hogyan javítaná az önök munkáját, hogyha lenne egy európai pénzügyi vizsgálati egység. Ami a Panama iratokat illeti, úgy hallott, hogy számos vizsgálatot indítottak Panama iratokkal kapcsolatban, hogyan tudunk önöknek segíteni ezek lezárásában. És Nólin úrhoz pedig azt a kérdést tenném fel, önök információt vásároltak informánsoktól a Dán esetet is látták, a Dán adóhatóságok is vásároltak információt. Kérdezem, hogy ez a hozzáállás mennyiben segít önöknek, és másoknak is ajánlják-e ezt a megközelítést? Önök szerint így hatékonyabban lehet-e harcolni az ilyen típusú bűncselekmények ellen? Köszönöm. Köszönöm a rövid kérdést, Kosztálnok úr. Megpróbálok én is röviden válaszolni. Ami az EU-t illeti, az FIU-t illeti, Itt egyszerűen csak elég bátorság kellene ahhoz, hogy egy asztalhoz üljünk és elemezzünk. Ez az egyik következtetés, amit levonhatunk a terrorizmus finanszírozás elleni harcból, az, hogy közösen kell az fiu által indított vizsgálati csapatokat egyesztalhoz kellene ültetni. Ami a trakfát illeti, és a belga vizsgálati egységet szorosan együttműködünk, információt cserélünk, cserélünk, és azon gondolkodunk, hogy hogyan lehetne segíteni egymás munkáját. Ami a 97 esetet illeti, mit mondhatok ezzel? Mit tehetnek önök? Semmit, semmit nem tehetnek. A panamai ügyésztől függ ez, hogy megválaszolja a kérdéseimet, az FI, FIU megválaszolja a kérdésemet, vagy nem. Önök mit tehetnek? Hát gyakorlatilag semmit. Hát ez e, nem eléggé kielégítő, Namling úr tudnunk kell azt, hogy a nemzetközi eh, kriminális eh, vagy bűnbandákat csak akkor tudjuk leleplezni, hogyha insider tudásunk van. Ami az insider eh, ismereteket illeti, ezzel kapcsolatban tudnunk kell, hogy senki nem fog reggel úgy fölébredni, hogy most leleplez altruistaként egy ilyen bűnbandát, bemegy a hatóságokhoz és mindent elmond. Ezen bűnbandákkal kapcsolatban az egyik legfontosabb dolog a pénz, a másik pedig a védelem. Ez egy olyan téma, amelyel de akkor tudnánk választ találni, hogyha a whistleblowing rendszerét megerősítenénk. Ez egy széles körű téma, ez e, a jogszabályalkotóknak a feladata, ezt megerősíteni. Köszönöm szépen a fegyelmezett kérdéseket, válaszokat. Michel úr, Jacek urat képviselve. Köszönöm szépen, elnök úr. Először is köszönöm Dekaszter úrnak az előadását. A panama iratok e, leleplezése e, előtt az önök elemzésében, vagy az is híreivel kapcsolatban voltak-e már olyan információk, amelyekkel a panama iratokat előre tudták látni? Hogyha igen, akkor miért nem cselekedtek előbb, és miért nem került sor a vizsgálatok megindítása a panama iratok megszellőztetése előtt? Egyébként köszönöm szépen, hogy megválaszolta világosan megválaszolt világosan számos kérdést, másodszor mit vár az Európoltól az volt a benyomásom az írásbeli válaszaiból, hogy az Európol hogy, hogy, hogy ő nem volt annyira elégedett azzal kapcsolatban, hogy milyen az együttműködés az Európollal. E, ez egy kis aggodalom számomra. Kler e, úr, értek teljes mértékben a felháborodásával, azonban nem értek egyet a keserűségével. Én azért optimistább vagyok, mint ön. Én egy dologban azonban egyetértek, és a válaszát várom erre. Már hozzászóltam ebben az értelemben. Úgy tűnik, hogy a, akik lehetővé teszik ezeket a bűncselekményeket, azokra nem koncentrálunk eléggé. Úgy, téli, úgy tűnik, hogy ők megúszszák, és ez sokkoló. Hogyan lehet ezt a kérdést megoldani, mert ő nélkülük ez az egész nem, le, nem lenne lehetséges. Én azt gondolom, hogy fontos lenne erre koncentrálnunk. Köszönöm szépen! Michel úrnak. Ön még egyszer sem tartotta be a hozzászólási időt. Nagyon kérem, hogy tegye ezt meg most eh, kiválaszolásként, de kosta úr. Nos, kedves eh, képviselőm, eh, ami a 2014-ben volt egy jelentés a Panamával kapcsolatban, a pénzmosás elleni harc és a terrorizmus finanszírozása elleni harc, ami a panamai kérdéseket illeti nem volt jó a helyzet, nem kaptunk hozzáférést a kedvezményezettekre szóló, szóló információhoz. 2014. októberében a Belgium az Egmont csoportban a Belgium tehát felvetett ezt a témát, hogy van itt egy probléma, tennünk kell valamit, mert nincs együttműködés. 2016. januárjában a GAFESZ a helyszínre megy, minden megoldódik, minden rendben van. 2016. februárjában Panama nagyon jól együttműködik, 2016. áprilisában pedig mégis felmerülnek az újságírók által bizonyos felvetések. Hát ebből is az mutatkozik, mutatkozik meg, hogy kudarcot vallottunk. Ez egy régi probléma, az FIU, amelyet én eh, képviselek, ez egy administratív struktúra. Eh, Luxemburgban a eh, CRF az egy bírósági ö, ö, ö, egység, másút igazságszolgáltatási, a Europolis rendőrségi. Azt hiszem, hogy nevetséges ez az egész. Belgiumban mi együttműködünk az Európollal, Köszönöm szépen, Montagné és Plész úr. Ki szeretne? Tessék. Michel úrnak e, válaszul, ami a, e, a, az ügyek lehetővé, e, e, ügyeket lehetővé tevő személyek megtámadását illeti, vagy ezek elleni fellépést illeti, ez nagyon fontos az egész maffiával kapcsolatban, ugye ez a e, kulcsfontosságú kérdés, ebben igaza van. E, proaktívabb vizsgálatokra van szükség. Én Brüsszelben üzletemberek konferenciáján vettem részt. Vannak olyanok, nemzetközi szervezetek, amelyek e, gyakorlatilag felkínálják ezt szolgáltatásként, hogy segítik e, az adócsalást offshore cégek megvál, megvásárlásában segítenek. Például Párizsban kezdődött ez annak idején. Price Waterhouse, az Union de Banks Fizz és mások is részt vettek. Azok a whistleblowerek, akik ők maguk beindítják ezeket az ügyeket. Németországban, illetve Liechtensteinben és felmerült ez az ügy, ez nagyon nehéz helyzeteket teremt, mert büntető jogban korrupcióval állunk szemben. Köszönöm szépen Ludek Niedermayer a néppárt részéről. Köszönöm szépen. Ezeket a tényeket, amelyeket a Panama iratokkal kapcsolatban ismerünk, ezek a múlthoz eh, kapcsolódnak, azóta sok eh, törvény megváltozott. A kérdezem az, hogy, hogy mennyiben javított ezek az új jogszabályok a helyzetet, a pénzmosás eh, elleni harc, stb. Illetve, ami a jövőt illeti, új a pénzmosás elleni jogszabály módosításán dolgozunk, illetve az OECD is dolgozik új sztenderdek kidolgozásán. Ez mennyiben járul hozzá ezen esetek csökkenéséhez? Köszönöm szépen, elnök. Mielőtt vál válaszolunk itt, Montányi úrnak adnám meg a szót Franciaországban, tessék. Haben Sie verstanden?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 Nos, hát nézzük meg, hogy hogyan néz ki a társaságok és a bankfelügyelők kérdése, ugyanis erre utaltak az utolsó kérdésben. Nos, hát mi nekünk az a feladatunk, hogy a pénzügyi világban dolgozó személyek valóban azonosítsák az alapok konkrét tulajdonosait, vagy a források tulajdonosait, vagy pedig valamilyen gyanús ügylet, gyanúsnak találnak egy ügyletet, akkor ezt jelentsék. Minden alkalommal, amikor a az irányelvek javulnak, és a negyedik irányelv ebből a szempontból tovább erősíti azt, hogy a szektorban dolgozók megtegyék ezeket a bejelentéseket, ezeken keresztül a rendszer működését optimalizálni tudjuk. Ugyanakkor minden alkalommal, amikor a jogszabályok lehetővé teszik azt, hogy elrejtsünk valamit, vagy módosítsunk dolgokat, akkor ez ma ez rámutat arra, hogy hol vannak a gyenge pontok ebben a rendszerben. Fontos tehát a tapasztalatok gyűjtése, és állandóan módosítani kell az, az érvényben lévő jogszabályt, a gyakorlat fényében, amikor már tapasztalatokat gyűjtöttünk, nincsenek abszolút receptek, én egy kicsit pessimista is vagyok. Én úgy gondolom, hogy ezt le lehet csökkenteni, de nem lehet teljesen eltüntetni ezt a jelenséget. Nem tudom. Köszönöm, ki szeretnék kiegészíteni? Tessék. Krász úr. Igen. A, a jogi ö, arzenált lehet erősíteni. Belgium nem is várta meg egyébként a negyedik direktívát, mert már 2010-ben egy nagyon hasonló jogszabályt léptettünk életbe, amelynek értelmében a banki dolgozóknak kötelessége nyomon követni az, hogy ki áll az adott bankszámla mögött. Minden esetre nálunk Belgiumban a könyvelési vagy könyviteli szakértők ezt őket valamilyen szinten ellenőrzik, ugyanakkor az ügyvédi cégeket senki, az ügyvédi irodákat senki nem ellenőrzi. Tehát az igazi probléma nem a jogban rejlik, hanem az, hogy nincsenek meg azok a források a nyomozás során. Nagyon jó jogszabályaink vannak, csak egész egyszerűen nincsen pénzünk arra, és forrásaink sem emberi, sem pénzügyi értelemben, hogy nyomon tudjuk, tehát hogy, hogy ezeket a nyomozásokat le is tudjuk folytatni, és ez a katasztrófa. Na, Leo úr, Szerintem a jogszabályok megfelelő irányba mennek. Én azonban vizsgálati tisztviselőként nem tudok a jövőbe tekinteni, csak a múltat tudom elmondani. Nem tudok a jövőbe tekinteni, hogy ezeknek az új jogszabályoknak milyen hatásuk lesznek. Azonban van egy-két dolog, amelyek nagyon cívügyem, amelyeket cívügyemnek tekintek az én meggyőződésem szerint Európában világos definícióra van szükség azzal kapcsolatban, hogy mi az adócsalás, és e, ezt a bűncselekményt harmonizálni kell Európában, a definícióját legalább. E, e, ezért az együttműködést, ez az együttműködést jelentősen javítana javítaná. Szerintem minden európai országban standardnek kellene lennie e, az e, annak, hogy e, az adócsalás a pénzmosás előszobája. Emellett biztosítani kell azt is, hogy az autonóm pénzmosás, vagy a saját pénzmosása is büntethető legyen, és a az illegálisan finanszírozott vagyontárgyakkal kapcsolatban is jogszabályokat kell hozni. Köszönöm szépen. Ükpályé úr a szocialisták részéről. Köszönöm szépen. Köszter úr is elmondta, hogy itt a facilitátorok, tehát ezek a közvetítők jelentenek nagy nehézséget, és aztán a, az információ a tájékoztatás nagyon fontos. Önök látják-e azt, hogy vannak-e különbségek a különböző szakmák között ebből a szempontból, és hogy mit lehetne tenni jogalkotási szempontból mindezt? Az biztos, hogy januárban majd a meghallgatáskor, amikor ide hívjuk a, a közvetítőket, akkor azt fogják mondani, hogy hát ők semmit sem csináltak, ők mindig is betartották az érvényben lévő jogszabályokat. Tehát, hogy hogyan lehet ezt az együttműködést erősíteni, önök az európai intézmények Eurofisk, Eurojust, Europol és a tagállamok között. És aztán az utolsó kérdésem, ez talán kicsit szélesebb, az európai jogszabályok, amelyek a pénzmosás elleni harcot célozzák, tovább fognak erősödni. Mit, hogyan lehetne még tovább javítani az önök munkáját jogalkotási eszközökkel? Köszönöm. Köszönöm, ki szeretne először válaszolni, de Kosztálnok úr, tessék. Köszönöm szépen, nagyon röviden. Lehet, hogy néhány adattal fogok most választ adni. Önök azt kérdezik, hogy milyen az együttműködés a többi országgal 2015-ben. A bíróságok felé 8 dossziét adtunk át, adócsalási esetben, ezek szervezetbűnözési esetek és konkrét súlyos esetek voltak, nem belga esetek voltak, hanem a francia adóhivatal Szingapur, Lengyelország és Madagaszkár esetében valósultak meg. Azután hasonlóképpen, akik belgák, akik a belga, külföldön a belga hatóságokat nem tehát nem fizették be az adójukat, egy ilyen eset volt. Na most hát ez azt mutatja, hogy hogy néz ki a helyzet. Ami az adócsalást illeti, azért itt azt hiszem van még javulásra való ok. Ez nem az együttműködéstől függ. Beszélhetünk a kollégákkal a különböző dossziék kapcsán, a francia adóhatóságot nagyon is érdekli mindez, amikor a belgák eh, Franciaországból csalnak Belgium ellen, akkor viszont nem fognak együttműködni, mert eznek számukra nem prioritás. Tehát itt valami másféle prioritás eh, definícióra lenne szükség ebből a szempontból. Az együttműködés, amelyet most a luxemburgiakkal eh, hoztunk létre, azért ez egy olyan eset, amit érdemes megemlíteni. Itt konkrétan egy család adócsalási esetről van szó, gyakorlatilag több száz millió megy el Luxemburgba. Tíz évvel ezelőtt tönkrement egy cég, nagyon sokan egyébként munkanélkül maradtak emiatt, és most ezt elengedik nekik, ó, hát igen, sajnos adót csaltunk, és majd most megpróbáljuk rendbehozni ezt, hát azért már bocsánat, de ez így nincsen rendben. Luxemburg pedig együttműködik, mert úgy gondolták, hogy ez egy kettős visszaélés volt. Szeretne valaki kiegészíteni, tessék? Csak hogy egy kicsit pozitívabban fogalmazzak az együttműködéssel kapcsolatban, van egy nagyon jó eszköz a kezünkben, ez a Eurojust és az Europol. Mindez a közös nyomozói egységek kialakításán keresztül valósul meg. Úgy gondoljuk, hogy ezen keresztül sokkal jobb az együttműködés, mint a hosszú, a bürokratikus nemzetközi eh, együttműködésen keresztül. Volt már olyan, hogy 11 eh, órakor kértem eh, egy házkutatást, és 16 órakor már Varsóban ezt megvalósították. Ez nagyon hatékonyan működik. A Eurojust és a Europol egyébként csodálatosan dolgozik, ott vannak tolmácsok, fordítók is, és Marokkó, meg más országok felé is megvalósítják ezeket a fordításokat. Ami a nemzetközi együttműködést illeti, Európában ez megvalósul, de azért van, olasz, van, fran, van Európában egy olyan állam, amelyik soha nem hajlandó együttműködni, de ez nem sokára egyébként nem lesz EU-s tagállam. Az együttműködés például Moszkvában nagyon jól működik, de aztán néha van olyan, hogy egyáltalán nem működik. Tehát itt azért sok kérdője megfogalmazódik bennünk. Köszönöm szépen, Bent Luka, az EKR részéről, tessék. Az én kérdésem Naulin úrhoz szól. Ön beszélt a bankok és a pénzügyi szolgáltatók szerepéről beszélt, illetve azokról, akik bizonyos szolgáltatásokat nyújtanak. Most mit tehetünk annak érdekében, hogy nem a kis halakat írtsuk ki, hanem a nagy halakra hoz, jussunk hozzá? A kérdéseinkre, az írásbeli kérdéseinkre válaszként azt mondta, hogy a legtöbb ilyen eset 95%-ban Luxemburgban ül, és német bankok a leányvállalatai. Tehát valószínűleg a német anyabankok döntöttek úgy, hogy Luxemburgban hozzák létre ezeket a leányvállalatokat, amelyek konkrétan ezekkel a szolgáltatásokkal foglalkoznak. A német bankok vezető szintjein megkeresik-e a felelősöket, illetve mennyiben állnak önök időnyomása alatt, mert elévülhetnek az ügyek. 2003-2005-ben kezdték a munkát, most mi a helyzet az elévüléssel? Lehet, hogy bűncselekményeket már nem tudunk szankcionálni, mert Németországban vagy, vagy Luxemburgban elévülnek az ügyek. Köszönöm szépen, Luka úr, tessék! Naulin igen, természetesen az a helyzet, hogy először is a bankokban azonosítani kell azokat a befektetési tanácsadókat, akik az ügyfelekkel foglalkoznak. Nos, egy befektetési tanácsadó nyilván bankereteink belül működik, és a különböző hierarchia szintek között is megpróbáljuk a felelősöket megtalálni, de a konkrét ügyhöz konkrét nyomot kell találni, és itt már nem egyszerű a helyzet. A német bankoknak nem csak Luxemburgban vannak lányvállalataik, de a luxemburgiak azok rendes leányvállalatok, és itt a magán ügyfelekkel való üzleteket ugyanúgy kezelik, az adataink Luxemburg köré koncentrálódtak. Nem az a helyzet, hogy a bankokat ezért hozták létre, hogy az arany, a, a leányvállalatokat ezért hozták létre Luxemburgban, mindig is megvoltak, és erre a tevékenységre álltak esetleg rá. És nem csak a luxemburgi felelősöket keressük, hanem a német felelősöket is, és hogyha nem sikerül természetes személyekhez hozzáférni, akkor ha más lehetőségünk nincs, akkor a jogi személyt büntetjük meg. Elévülési problémáink nincsenek. A pénzügyi szolgáltatók fellépes, fellépése során adócsalás, szervezett adócsalás, vagy szisztematikus adócsalást ismerünk fel ezzel tíz éves az eh, elévülési idő, mert ez kifejezetten súlyos adócsalási ügy, ezért nincs probléma az elévüléssel. Michael Papagatunda asszony az Álde részéről. Köszönöm szépen, én is szeretnék mindenkinek köszönetet mondani. Nagyon eh, hát porzongatóak voltak eh, ezek az előadások, és ezeket hát eh, tudomásul vettünk. Külön meg is hívtak bizonyos eh, személyeket, akik eh, nem tudtak eljönni. Az OECD, az ENSZ és egyéb intézmények azonban olyan hozzászólásokat mondtak, amelyek nem igazán segítettek. Ami az adóparadicsomokat illeti, Itt a nulla százalékos vállalkozási adó, mint kritérium felmerült. Michel úr feltett egy kérdést azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet jobban beavatkozni. És hogyha a modus operandiról beszélünk, elég sok mindent megtudhatunk ezekből az anyagokból is. Kérdezem, hogy úgy gondolják-e, hogy az adó csalási, illetve az pénzmosási irányelvvel kapcsolatban megtudhatunk-e valamit a Nagyon fontos megismernünk ezeket az áramlatokat. Hogyan e, tudnak nekünk mut, utakat felmutatni ezzel kapcsolatban, mert mi nem vagyunk szakértők, és ezért van szükségünk önökre. Aztán mi a helyzet az adóamnestiával? Spanyolországban sor került ilyen lépésekre, és akkor felmerül, eh, hogy egyesek jelentkeznek, mert azt gondolják, hogy megúszszák a büntetés nélkül, itt nem szabad hibázni. Önök azt mondták, hogy a normák megfelelő eh, irányba mutatnak, a jogszabályok megfelelő irányba mutatnak, de a pénz hiányzik. Mit lehet itt tenni? Adóamnestia, mely országban van ez? Mondani úr akar -e válaszolni? Ja, ja, bitte in Belgien. Fangen wir mit a kérdés nagyon jól ismert Belgiumban is, és bizony a mi egységünk is már régóta foglalkozik ezzel a kérdéssel, ugyanis itt négy, a negyedik adó elengedésről van szó. A harmadik és a negyedik esetében volt egy kicsit fontosabb szerepünk nekünk is, de ugyanakkor azért bonyolult ez a helyzet mert annak ellenére, amit általában az emberek gondolnak, azért az nem igaz, hogy semmit sem tehetünk ezzel ellen, ugyanis vannak itt olyan dossziék, amelyek kimondottan az adó, illetve hogy a pénzmosásra vonatkoznak. Ez a harmadik adó elengedés vagy amnestia kapcsán derült egyáltalán fény arra, hogy ez milyen problémákat jelenthet és ezekben az esetekben azért dolgozhatunk is. Az lenne a fontos, hogy az adóamnestiát ne arra használjuk, hogy a bűncselekményből származó összegeket próbáljuk tisztára mosni. Tehát itt azért van egyfajta marzs, mozgástér, szerintem lehet pozitív is a hatása. Ki szeretné még ezt kiegészíteni? Naulin úr? Igen, Röviden szeretnék a tanácsadói problémára kitérni. Itt nem lehet sokkal többet tenni, mert amit nagyon nehéz megetenni azt, hogy a tanácsadó konkrétan mit tesz. Amit tehetünk, az az, hogy bizonyos mechanizmus, bizonyos jelentéstevési kötelezettségeket építünk be, például a vizsgálók, akik auditálják a nagy cégeket, és a furcsaságok, furcsasságokat jelentenék. Ez lehetne egy esetleges segítség. Különben arra is ügyelni kell, amit a kollega is említett, hogy bizonyos jogszabályi intézkedéseket végrehajtani is tudni kell, és a végrehajtás sokba kerül, sok időbe és sok emberi erőforrásba kerül. Köszönöm szépen, más nem kért szót nem. A következő kérdés, Mászi. Montanyer úr, tessék! Készen áll? Én csak azt szerettem volna mondani, hogy én sajnos nem tudom azt megítélni, hogy az adóamnestia esetében mi a mi szerepünk prudenciális felügyelőként nem tartozik igazából a területünkhöz mindez. Mi, mi azt mondtuk, hogy a bankokon kívül másokat is elítélhet a bíróság, de ez ránk nem vonatkozik. Nekünk az a fontos, hogy azt tudjuk bizonyítani, hogy a bankárok elvégezték feladatukat, és hogyha gyanús ügyletet fedeztek fel, azt jelentették. Én szerintem nekünk az a feladatunk, hogy az Európai Unióban megvalósuljon ez a fajta ellenőrzés, és hogy megfelelő együttműködés alakuljon ki a negyedik irányelvben foglaltaknak értelmében, és ez az együttműködés tényleg kötelező és szisztematikus legyen. Az vállalat felügyelője, hat, felügyelő hatósága együttműködjön a leányvállalatok felügyeleti szerveivel, ez rendkívül fontos, annak érdekében, hogy a multinacionális bankok és biztosító társaságok esetében ez megvalósuljon. Fábio de Mázi következik. A kérdésemet Naulin úrhoz intézném. Tudom, hogy a nyomozók nem szívesen beszélnek a jogszabályozásról, de nekünk át kell dolgoznunk a pénzmosás elleni irányelvet, és szerintem nagyon sok kiskapu van ebben az irányelvben. Az ön gyakorlatából ismer-e bármilyen fajta okot arra, hogy egy cég miért ne e, tudna a gazdaságilag jogosultat e, e, kijelölni. Ez egy kiskapu valóban. Németországban vannak kivételek a postafiók cég számára, például ide tartoznak a ingatlan közvetők is, hogyan foglalkoznak ezzel a problémával. Igen, köszönöm szépen a kérdést. Attól tartok, hogy az ellenoldalon a kreativitás óriás, kihasználják a kiskapukat. Minden cég tudja azt, hogy hol van az igazán gazdaságilag jogosult. Nem lehet a világot javítani, csak a játéktalant lehet csökkenteni, mint a, a focinál, de ez sem akadályozza meg azt, hogy gólt lőjenek. Tehát olyan szabályozást kell létrehozni, amely által a szolgáltató, a cég meg tudja nevezni a gazdaságilag jogosultat. Köszönöm szépen, Éva Zsoli a zöldek nevében, röviden, ha lehet. Merci, monsieur. Köszönöm szépen. Azt szeretném elmondani, hogy a Panama akták és mindaz, amit tudunk a bank, a, az adóparadicsomokról azt mutatják, hogy ez, a, ez az egész rendszer nem működik, és az ellenőrző szervek nem képesek megakadályozni ezt, és a nyomozók pedig nem tudják végigvinni nyomozásaikat, és a szankciókat sem tudják foganatosítani. Montenyé úrhoz szeretnék fordulni. Magyar el kérem nekem azt, hogy mi az előnye annak, hogy ön egyben a bankok és a biztosítótársaságok prudenciális ellenőre a banki, risk, banki kockázatok és a pénzmosással kapcsolatos kockázatokra is. Ez nagyon nagy feladat így mind a kettő, túl nagy falat. Milyen szankciókat gondol ön a Société Générale és a BNP esetére, amiatt, hogy olyan sok offshore céget hozott létre ebben az esetben a Mossack Fonseca, tudva, tudván azt, hogy ezek a empirikus, empirikusan tudjuk azt, hogy itt bűncselekmények húzódnak a háttérben. Köszönöm, Patrick ér a szó. Nos, hát az előnye az, annak, hogy ezeket az ellenőrző szerepeket kumuláljuk, vagyis ismerjük ezeknek a szervezeteknek a, a működését, és a nemzeti pénzmosás ellenes jogszabályoknak való megfelelést is mi ellenőrizzük. Ez arra jó, hogy jól látjuk azt, hogy hogyan végzi tevékenységét és az ellenőrző tevékenységét az adott cég, milyen a felépítése. Persze ez nagyon nagy feladat, mert ugye itt prudenciális ellenőrzésről is szó van, és pénzmosás ellenes szerepről, nem tudunk állandóan ellenőrizni minden egyes céget helyszínen minden évben. Tehát itt egy rotációs rendszerben szúrópróba szerűen végzünk ellenőrzéseket. Ugyanakkor azzal kapcsolatban, hogy hogyan valósultak meg ezek az offshore cégek. Ezek nem tilosak, és természetükből fakadóan nem illegálisak eleve. Éppen ezért, hogyha szankcionálni akarjuk a bankokat, Nos, hát azt kell megvizsgálni, hogy Franciaországból kiutaltak-e pénzeket a francia szabályoknak nem megfelelő módon, és esetleg akaratlatosan olyan tevékenységeket irányítottak az anyacégből a helyi vagy leányvállalatokban, amelyek ellentétesek a nemzetközi joggal. Ugyanakkor mi nem vagyunk bíróság vagy nyomozó hatóság sem, éppen ezért nagyon nehéz ezt megvizsgálni, hogy bizonyos külföldi hatóságok esetében még csak oda se látogathatunk, hiszen ezt ráadásul nem is engedik meg ezekben az országokban, és ezért nem tudjuk megvizsgálni azt, hogy francia bankok mit tesznek bizonyos országokban. A hatóságok egész egyszerűen azt mondják, hogy elle, ide látogathatnak, de hát nem lehet megvizsgálni sem azt, hogy kiáll a számlók, számlák mögött, sem azt, hogy milyen célokra használták fel ezeket az összegeket. Tehát ez olyan, mintha egy turista látogatást tennénk az adott országba, semmi értelme nincs. Nos, hát nekünk az a feladatunk, hogy a banki szabályokat, vagy a francia jogot nem sér, tehát hogy ezeket a jogsértéseket felkutassuk, de ugyanakkor nehéz a feladatunk, mert nem tudunk ellátogatni az érintett országokba. Köszönöm szépen. Ketten kívánnak még szólni. Lemonatomp illetve Annelize Dott asszony, és 20 másodpercre feltelt egy kérdést Anna Gomes, és tessék, Romána. Igen, nagyon rövid és nagyon konkrét kérdésem van mind a három felszólalónak. Mit gondolnak eh, a politikai lakített személyek jelenlegi eh, megfogalmazásáról, ahogy ez meg van fogalmazva az irányelvben. Úgy gondolják, hogy ez túlságosan homályos, hogy ez a pontos megfogalmazás. Nagyon jó a kérdés, mondja az elnök, ki kezdi. Elnök úr, nem hiszem, hogy ehhez valamit hozzá kell tenni bármit is ez a definícióhoz, viszont ami nincs jelenleg, az egy óriási adatbázis világszinten, hiszen hogyha politikailag kitett személyekről beszélünk nálunk, hogy Európában, akkor nagyon könnyű tudni azt, hogy ki kicsoda, de viszont, ha átlépjük a határokat, sokkal nehezebb ez. Főként a pénzügyi intézmények esetében, és úgy gondolom, hogy az Európai Bizottságnak kezdeményezést kell tennie, és pontos eszközt kell adnia az érintetteknek. Köszönöm szépen, Klász úr, nem kíván szólni, Naulin úr sem, Montanyi úr, ön. C'est une définition très large pour... Ez egy nagyon széleskörű definíció számunkra. Nagyon nehéz ezt ellenőrizni, mert valóban nincsenek olyan referencia alapjaink, amikhez viszonyíthatunk, tehát olyan kritériumokat kell alkalmaznunk, mint amikor helyi szinten ellenőrzéseket végzünk, hogy vajon mennyire próbálták meg a definícióban beleillő személyeket megvizsgálni. Nos, az, hogy ezt hogyan lehet tovább szélesíteni ezt a hatáskört, szerintem ez nehéz jogalkotási szempontból, mert egyrészt a privátszférához való jog a restrikcióját sem szabad megengedni, tehát mi a jelenlegi definícióval dolgozunk, és ezt próbáljuk megvizsgálni, hogy azt megfelelőképpen betartják-e. Köszönöm szépen, utolsó kérdező Annelize Dac. Köszönöm szépen, sajnálom, hogy nem voltam még pontosan, de a lányommal néztem ezt, őt is érdekli ez. A specifikus kérdésem van, sokan azt javasolták, hogy legyen e, egy kezdeményezést, amely támogatná a, a nyomozói csoportokat. Én egyetértek az erőforrással kapcsolatos e, aggályokkal is, kell -e egy közös európai építmény az információcseréhez, például a gyanús tranzakciókról, de akár a kedvezményezetekről is. Úgy gondolják, hogy a jelenlegi rendszer az hatékony -e, valóban bizalmat keltő -e, vagy szüls, szóval szükség van egy pár európai beközelítésre, nem pedig országonkéntire, mint amivel most rendelkezünk. Köszönöm, ki kíván erre válaszolni. De Koster úr. Nagyon röviden az EU e IFIU az érdekes lehetne, viszont a közös elemzés a legfontosabb, erre van szükség jelenleg. Az amit az Eurojust, ez csak egy koordináló szereppel rendelkező szervezet, de a stratégia a legfontosabb, az IFIU esetében is ez a legfontosabb nem kell egy Olafhoz hasonló nagy intézmény, de valamire szükség van. Hogy példát, hadd mondjak egy példát. Júniusban arról döntöttünk Franciaországgal együtt, hogy együtt kell működnünk az Euró 2016 kapcsán, hiszen a terrorizmus területén valami történt. Tehát 24 órás munkában voltunk, semmi nem történt igazából. Franciaország is felvetette ezt a kérdést. Sok minden nem történt, megpróbáltunk valamit tenni előzetesen. Sajnálatos módon minden ezután történt, de soha nem akarunk amikor készen álltunk. Tehát valamit tenni kell, valamit ki kell fejleszteni, Remélem, hogy az Európai Parlament meg tudja változtatni az emberek hozzáállását, meg kell változtatni az emberek hozzáállását. Köszönöm szépen, Montagny úr, Kívánne valamit kiegészítésként mondani? Nem, különösebben nem. Merci, ten... Rendben, merci, köszönöm. Akkor 20 másodpercet kap még gyorsan Gomes asszony. Kedves Kressz úr, ön a Gaffi hibáiról beszélt, és a Panama ügyre beszélhetnénk Angoláról is. Ez egy hiba. A negyedik irányelvben a pénzmosás definíciója lehetővé teszi azt, hogy azonosítsuk a cégvezetőjét, de nem az a felbújtót. Nem. Engem igaziból a lista érdekelne, ez egy olyan munka, amelyet nagyon fontos lenne nemzetközileg összeállítani az adóparadicsomokról. Fontos lenne az, hogy egy ilyen listát állítsunk össze szép lassan, mert amint a dolgok javulnak, le is lehet venni erről a listáról adott országokat. Én úgy gondolom, hogy Monakót például levették erről. Na de hát akik azt mondják, hogy azért az nem. Azt mindenki tudja, hogy ha valaki pénzt akar csinálni Monakóban, akkor portásként kell dolgozzon. Köszönöm szépen, Dokosztár úr. Van itt azért egy olyan állam, amelyet hiába keresek. Talán az Európai Parlament valamit tehetne ebben az ügyben. Miért létezik az, hogy Delaware állam nincs itt? Miért nincs itt ezen a listán? Azért, mert ők tulajdonképpen a Mossack Fonseca maga. Ez egy általunk is felismert hézzag, amit be kell tömnünk, az amerikai ügyvédek saját országban ugyanúgy tesznek, mint a panamai ügyvédéről, de meglátjuk akkor, hogy még ezt megpróbálok ennek utána járni. Köszönöm szépen a négy meghívott vendégünknek. Rendkívül érdekes információkat hallhattunk, ezeket majd értékelnünk kell. Köszönöm szépen a kollégák hihetetlen fegyelmezettségét a második részben. Kiegészíteném még azzal, hogy szerdán 11 órakor József Stiglitz professzor lesz itt a közösség, közösségi Nobel-díjas másfél órára rendelkezésünkre. E, áll. Ezen kívül december 7-én Moszkovicsi úr, illetve a máltai és szlovák elnökség képviselője e, lesz itt körünkben, utána pedig jövőre megtesszük a további vizsgálati lépéseket. Köszönöm, lezárom az ülést, köszönöm a tolmácsoknak a munkáját, és mindenkinek szép estét kívánok. Egy perccel tartott tovább az ülés. Good. Thank you very much. Merci beaucoup. Ça va. Ça va et vous